Kedves kollégák, mindenkit sok szeretettel köszöntök. Kezdjük a, a szakbizottság ülését, kérem mindenki foglaljon helyet. Január 8-án e-mailen szétküldtük a napi rendet. Arra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy a 9-es pont a 2008-as évi mentesítés az EK általános költségvetése Európai Parlament. Ezt az ezt a napirendi pontot zárt ülés keretében fogjuk megtárgyalni. Megkapták azoknak a listáját, akik részt vehetnek ezen az ülésen, a koordinátorok legalábbis megkapták ezt a listát, és ezt így fogadtuk el. A nyelveket láthatják, tudják, hogy milyen nyelveken lehet hozzászólni, és milyen nyelveken van tolmácsolás. Az egész ülést közvetíti a e, parlamenti televízió. E, Katalónia, Katalóniából érkező delegációt szeretnék köszönteni itt, akik a katalán parlament költségvetési ellenőrzési bizottságának a tagjai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 parlament korábbi alelnöke, őt is sok szeretettel szeretném köszönteni a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság nevében. Üdvözöljük Urzula Majkopszkát is, aki a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság új tagja. Jó munkát kívánunk neki! Ami az üléssel kapcsolatban szétküldött anyagokat illeti, a titkárság emlékezteti önöket arra, hogy vigyék magukkal az anyagokat, hogyha át kell mennünk egy másik ülésterembe. A 2009. december 2.3-ai ülés jegyzőkönyveidnek elfogadása, abból indulunk ki, hogy ezt elfogadjuk ki, úr. Egy apróságot szeretnék mondani, elnök úr, az E pontban, itt ebben az E pontban egy olyan kérdésről van szó, amelyről beszéltünk, a ö, koordinátorok ülésén is, meg pedig, meg pedig arról, hogy Ingeborg Gressle részt vesz az irányító csoport ülésein. A, az angol változatban az szerepel, hogy ő az előadó, egyébként a magyar változatban is, és ez de ez helytelen, mert ez az SSD frakció kompetenciájába kerül, került ez a kérdés. Ez egy kis apróság, de jó lenne, hogyha kiavítanánk ezt. Rendben, mondja az elnök. Erre oda fogunk figyelni. Egyes napi rendi pont, illetve a négyes, 2008-as évi mentesítés, az LK általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy ezzel kapcsolatban egy meghallgatást terveztünk. Arra szeretném kérni a képviselőket, hogy készítsenek, készüljenek fel a kérdések feltevésére. Harald Noáknak adom meg a szót a szembevőszéktől. Itt van-e Harald Noák? Tessék, öné a szó. Thank you. De Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt Kokobu tagok, tisztelt Tarani alelnök, tisztelt Potocsnik úr. Szeretnék egy rövid bevezetőt tartani ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy meghívtak hogy elmondjam ezt a rövid be, a, be ö, vezetőt a számvevőszékkel kapcsolatban, és Tajáni úrral és Potocsnik úrral részt vehetünk ezen a meghallgatáson. A hetes fejezetben a 2008-as általános jelentésben a kutatással kapcsolatos, az információs társadalommal, az energiával és a közlekedéssel kapcsolatos költségvetés körülbelül a teljes EU kiadás, 2008-as kiadások 6%-át fedi le, a hetes fejezet a kutatási e, kiadásokra koncentrál. A körülbelül a kiadások 80 e, e, át a kutatási keretprogramokon keresztül végzik el. Különös tekintettel szeretnék itt ki szeretnék utalni az FP6-os programra és az FP7-es előzetes kifizetésére. Egyéb nagy kiadások, kb. 12% a, a TEN transport és a TREN energia projektek. Leginkább olyan területtel foglalkozunk, amely közvetlen és centralizált menedzsmentet igényel az Európai Bizottság részéről. Ez azt jelenti, hogy a bizottság a kedvezményezetteknek eh, kifizeti a pénzeket eh, mindenféle állami hatóság bevonása nélkül. A, mi a szabályosságot eh, illetően a kutatási területen vannak rizikók, és a legnagyobb rizikó az, hogy a kedvezményezettek túl sok költséget adnak meg, amelyeket ők támogathatónak tekintenek, tehát nagyobb a támogatható, szerintük támogatható költségek köre. És ezt nem lehet megelőzni, illetve ezt az Európai Bizottság nem tudja felderíteni, illetve kiavítani. Az Európai a számbevőszék megközelítésével kapcsolatban két fő elemre figyeltünk oda. 150 kifizetést ellenőriztünk szúrópróba szerűen, másodszor pedig ex ante teszteket is elvégeztünk. Összességében elmondhatom, hogy a 2008-as auditnak az eredményei nagy részt a 2007-es és 2006-os eredményeket igazolják vissza. A számvevőszék úgy látja, hogy a kutatás energia területén a 2008-as kutatási kiadások megfelelőek voltak, és 2 és 5 százalék között volt a hiba határ. Az ellenőrzési és felügyeleti rendszerekkel kapcsolatban úgy látjuk, hogy az Európai Bizottságban ezek részben hatékonyak, és biztosítják részben a kifizetéseknek a szabályosságát. A számvevőszék emellett azt is elismeri, hogy az Európai Bizottság nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az ellenőrzési rendszereit erősítse és egyszerűsítse a a támogatási kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi bizottság mandátuma alatt a hiba a határt sikerült csökkenteni. Hadd mondjak néhány magyarázatot ezzel kapcsolatban. A legfontosabb mennyiségnek meghatározható szabályok azok a támogatható költségek túlságosan magasron való meghatározása, főleg ami a személyügyi költségeket illeti. 2007-ben ezek leginkább a köztes, illetve véges, vég, végleges kifizetéseket illették az FP7-es kutatási programokban. És ezekben gyakran egy audit tanúsítvány kísérte a kifizetéseket. A, az ellenőrzési rendszerek hatékonyságában, hatékonyságának vizsgálatakor az FP6-osra koncentrálta a számvevőszék, és ebben az összefüggésben elmondhatjuk, hogy a számvevőszék megállapította, hogy az ex-ante desk csekek megfelelően működtek, bár ezek az ellenőrzések a, az el, a hibák felderítésében azért bizonyos hiányosságokkal küzdenek. Az audit tanúsítványok nem meg, teljes mértékben megbízhatóak a megvizsgált kifizetések 43%-ban 43%-ában volt valamilyen hiba. Ez természetesen csökkenti ennek az alapvető elemnek a megbízhatóságát. A következő pontban szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság nagyon nagy előrelépést tett az ex post audit stratégiájában a számvevőszék véleményében az integrált menedzsment információs rendszer bevezetésével kapcsolatban szeretnénk jobban javítani a koordinációt a kutatási főigazgatóságokkal. A következőket eh, szeretném elmondani. Az Európai eh, Bizottság az ex post auditokkal kapcsolatban eh, vizsgálatot folytatott, és bizonyos szankciókra került sor az e FP7-essel kapcsolatban, de ezek még nem valósultak meg. Végül az Európai Bizottság nagy előrelépést tett a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatban is. Néhány ajánlással zárnám az előadásomat. Szeretnék, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a jelenlegi támogatási keretben a számvevőszék arra bátorítja az Európai Bizottságot, hogy a szigorú ellenőrzést tartsa meg, különös tekintettel az audit tanúsítványok megbízhatóságának javítását illetően, és a az ex post audit stratégiájának a hatékony végrehajtásával, és a kiigazítások és a visszakövetelések időben való megtételével, és ahhoz szükséges további szankciókkal. A, mi a jövőt illeti, a számvevőszék továbbra is azt hangsúlyozza, hogy egyszerűsíteni kell a kalkulációs és a, és a jelentéstételi, a költségekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségeket és szabályokat, és ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nagyobb általányösszegeket kell kifizetni eh, az, az indirekt költségekre, és eh, megfelelő eh, órabéreket kell megalapítani a személyügyi költségekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Nos, következő módon járhatunk el. Két különböző dolgot hallgatunk meg. Először Potocsnik úrra figyelünk, utána pedig Tajáni úrra. De Tajáni úr úgy látom nem is jött meg. Potocsnik úr parancsoljon. Utána Liberácki úr. Köszönöm szépen, de Magisztris úr, alelnökök Tisztelt képviselők, tisztelt kollégák! Azért vagyok itt, hogy a szemvevőszék 2008-as jelentésére válaszoljak, és a képviselők ezen jelentéssel kapcsolatos kérdéseire. Az első dolog, amelyet szeretnék hangsúlyozni, az az, hogy nincs nagy vagy érdemi egyet nem értés az Európai Bizottság és a számvevőszék között, tehát közöttem és Nalk úr között. A nehézségek elemzésében egyetértünk, és az auditjaink is olyan egymáshoz hasonló eredménye zárultak. A számvevőszék megmutatta, felmutatta azt, hogy voltak nagy előrelépések, de még mindig nem megelégedésre okot adó a rendszer teljes mértékben. Én is ezen a véleményen vagyok. Valószínűleg ez az utolsó meghallgatásom eh, kutatási eh, eh, biztosként, és hát nem igazán tudok ellenállni annak, hogy visszatekintsek, és megnézzem, hogy hogyan kezeltük a kutatási alapokat az elmúlt öt évben. Önök közül sokan újak a szakbizottságban, úgyhogy a 2008-as költség, jelen, beszámolót szám, ö, szeretném egy tágabb kontextusba helyezni. 2006-ban a számvevőszék eh, több mint 8%-os hiba százalékot állapított meg, és azt mondta, hogy az audit politikánk nem megfelelő. A felülvizsgálat és ellenőrzési rendszereinket nem megfelelőnek tartotta a számvevőszék, és eh, a túl magasan megállapított költségek visszafizetésével kapcsolatban ö, eh, ö, rizikót állapított meg. Én nagyon komolyan vettem ö, ezt a kihívást, és nagyon ö, nagy javításokat eh, végeztünk el a menedzsmentünkben. Úgy új ellenőrzési stratégiát vezettünk be, és ezzel 2% alá eh, eh, csökkentettük a hiba százalékot több éves alapon. Ez a stratégia az audit tevékenységünkben nagy, előre, nagy volumen növekedést eredményezett. 2006-ban 42 auditot végeztünk el, 2008-ban 1084-et. Nagyon nagy erőforrásokat kellett erre fordítanunk, azonban nagyon fontosnak is tartottuk ezt. Biztosak akartuk lenni abban, hogy a nagyobb és kockázatosabb kedvezményezettekre koncentrálunk. Emellett audit extrapolációt alkalmaztottunk, alkalmaztunk, ahol a kedvezményezetteknél úgy láttuk, hogy túl tehát szisztematikusan túl magas összegeket jelentettek be. A, túl, a küszöbön felül kifizetett, vagy a plafonon felül kifizetett összegeket az összes szerződésükre visszaköveteltük, akkor is, hogyha azokat a szerződéseket nem auditáltuk. A legjobb és legjobb leghatásosabb módszer a szabályoknak az egyszerűsítése. Folyamatosan egyszerűsítettük a visszafizetési, a, a megtérítési rendszert az FP7-esben. Garancia alapot hoztunk létre, amely csökkentette az ex-ante ellenőrzések számát. Emellett csökkentettük az audit tanúsítványokat, emellett egy egyedülálló eh, nyilvántartási rendszert hoztunk létre, eh, amelynek köszönhetően nem kell az ugyanazt az információt eh, többször megszerezni, és emellett az általány összegeket vezettük be, ahol ez szükséges. A két exek- végrehajtó ügynökséget hoztunk létre, és ez adminisztrációs szinten is áramvonalasítást jelentett. A legjobb és legkézzelfoghatóbb eredmények a, a hiba határok csökkentésében mutatkoztak meg. És ezt az eredményt a parlament mentesítési, 2007-es mentesítési állásfoglalása is elismerte, és a számvevőszék jelentése is, bár még nem sikerült elérni a 2%-os célt, de 2008-ban és 2009-ben folytatódott a trend. Ugyanilyen fontos megállapítani azt, hogy az ellenőrzési stratégiánk nagyon alapos, és a költségek túl plafonon túli visszafizetésének kockázatával ezzel szembenézünk. 2010 végére szeretnénk a stratégiát stratégia területén előrelépni. Két nagy kihívás eh, merül föl ezzel kapcsolatban. Ezek eh, szerepelnek a számvevőszék éves jelentésében, jelentésében is a visszakövetelések és az egyszerűsítések. A visszakövetelések itt vannak a szabályos eh, visszakövetelések és az a nem, és a rendkívüli visszakövetelések. A, a szabályos vagy rendes visszakövetelések területén elmondhatom, hogy 2008 végére már nem kellett olyan nagy összeget visszakövetelni, és az év végére az Európai Bizottságnak sikerült a visszafizetendő összegek 60%-át beszednie a 2008-as 30%-hoz képest. Ami a rendkívüli visszafizetéseket illeti, itt ezzel kapcsolatban a szisztematikus hibák kiavítására került sor. A parlament azt kérte a 2007-es mentesítési jelentésében, hogy a pénzügyi megállapítások újrakalkulálásától tekintsünk el. Én elmondtam, hogy nem újrakalkulálásról van szó, hanem a szisztematikus szabályok, a szisztematikus hibáknak a kiírtásáról. A parlament emellett azt kérte, hogy egyszerűsítsük a beszedésekkel kapcsolatos eljárásainkat. Drasztikusan sikerült növelni a hibák felderítését. Ennek az következménye az, hogy sok kiigazításra van szükség, és nagyon sok pénz visszafizettetésére van szükség. Az Európai Bizottság és a kedvezményezettek szempontjából is ez egy nagy terhet jelent. Nagyon nehéz feladatunk van, el kell itt kerülnünk az administratív terheket, de a legalacsonyabb hibahatárt kell célba vennünk. Örülök annak, hogy elmondhatom, hogy az Európai Bizottság december 15-én elfogadott, elfogadott egy eh, nyilatkozatot a visszakövetelések egyszerűsítésével kapcsolatban, és eh, ez valószínűleg eh, kielégíti a parlamentet is. Az egyszerűsítés egy általány bevezetését teszi lehetővé, amelyel a még fennálló hit, hitelek megállapíthatók, és megállapítja, hogy bizonyos illetékek, amelyek a személyügyi költségekkel kapcsolatosak, ezeket elszámoltatható, el, támogathatónak lehet tekinteni. Második az egyszerűsítés. Az egyszerűsítési intézkedések nem oldották meg teljes mértékben a problémákat. A következő hónapokban két nagy kihívás áll előttünk. Először is egy, két kezdeményezést indítunk. Az egyik egy nyilatkozat a tanácsnak és a parlamentnek a kutatási finanszírozás egyszerűsítésével kapcsolatban. A jelenleg előkészített javaslat extenzív széleskörű konzultáción alapul az összes érdekelt féllel. Ezzel a nyilatkozattal egy eh, eh, intézményközi vitát szeretnénk indítani, amelynek segítségével az új eh, koncepciókra koncentrálhatunk, legyenek azok általánnyal kapcsolatosak, vagy más rendszerek. A Noák úr szavai bátorítottak, hiszen nagyon fontos az, hogy a számvevőszék auditjai felismerik és elismerik az az általányok, általány összegek fontosságát, az, az átlagösszegek fontosságát, hiszen ezek kell segítségével és tudjuk a hibahatárokat mérni. Szeretnénk javasolni emellett azt, hogy a tolerálható rizikó koncepcióját alkalmazzuk a kutatási kifizetések területén. Ez minél egyszerűbbek a szabályok, annál kevesebb a, a hiba. Az elmúlt években mindenféle erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat. Az elmúlt öt évben megtanultam, hogy a kutatási programok kezelése nagyon, kezeléséhez egy nagyon alapvető megközelítésre van szükség. A tolerálható hiba határ az általány összegek és az átlag összegek bevezetésével együtt megfelelő lehetőséget ad a kutatási támogatások egyszerűsítésére. A célunk az kell, hogy legyen, hogy olyan feltételeket hozzunk létre, amelyek vonzóak a kutatók számára, hogy minden lehetőséget kihasználjanak a kutatás területén Európában. A felelős kutatók, akik tudják, ismerik azt a tényt, hogy a legális és elszámoltatható eh, elveken alapuló pénzügyi menedzsment eh, mennyire fontos, ez is az ő érdekükben áll. Úgy látom, hogy eh, ezt a megközelítést támogatja a számvevőszék és ez a szakbizottság is. Természetesen a, a tolerálható hiba ö, kockázat nem azt jelenti, hogy a játék közben változtatjuk a szabályokat, hogy a bizottságnak egyszerűbb legyen a dolga. A, a, a, az utódom nyilván, ahogy tudják, a számvevőszék korábbi tagja volt, és nagyon tapasztalt, és ezért kiváló választás erre a pozícióra. Ezek a javaslatok, amelyeket bemutattam, megvizsgálják a, hiba kockáz, a tolerálható hibakockázatot, és figyelembe veszik a politikai célokat, a politika hatását, és pozitív oldalait. Kedves szakbizottsági tagok, tisztelt számvevőszéki tagok, az egyszerűsítés, elszámoltathatáság, a szabályosság, a legalitás és a kutatási hm, kutatásban érdekeltek szolgálata voltak a legfontosabb prioritások. El kell mondanom, hogy nem sikerült mindent elérnem, amit szerettem volna, de hiszem, hogy közösen sikerült jó feltételeket létrehoznunk döntő lépések meghozatalára a jövőben. A kutatási finanszírozási egyszerűsítéssel kapcsolatos kommunikáció az önök asztalára kerül hamarosan. A, hamarosan sor, sor kerül a pénzügyi szabályozás felülvizsgálatára. Ezek mind kiváló lehetőségek, ezeket nem szabadnak kihagyni. Tudjuk azt is, hogy modernizálnunk kell a megközelítésünket. Még akkor is, hogyha a jövőben más portfólióért leszek felelős, számíthatnak a támogatásomra ebben a, ezen a területen. Biztosíthatom önöket erről egyértelműen. Végezetül pedig szeretnék köszönetet mondani a nyitottságukért, a konstruktív megközelítésükért, a konstruktív kritikájukért. Természetesen figyelembe kell vennünk azt, hogy különböző eh, véleményen vagyunk, de mégis valódi partnerségben dolgoztunk a jobb kutatás és jobb, jobb Európa érdekében. Köszönöm a figyelmüket. Grazie a lei. Do la parola all'onorevole Liberalski Köszönöm szépen. Liberacki úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy kiváló, nagyon nagy megtiszteltetés volt meghallgatni az előttünk szólókat. El kell mondanom, hogy én sajnálom, hogy ön új portfóliót kap. Nem biztos, hogy jó az, hogy azok, akik elértek valamilyen eredményt, azoknak más reszortot kell választaniuk. Elnök úr, hadd kérdezzek egy kérdést. Ugye arról beszéltünk, hogy tolerálható hiba kockázat. A, a hiba azt jelenti, hogy valami rossz. A kockázat kockázattal jár az élet, ugye? nem kellene-e a tolerálható hibakockázat helyett indokolt hibakockázatról beszélni? Nem, nem hangzik ez jobban? Ez lenne az első e, kérdésem. Mit gondol ezzel kapcsolatban? Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? És később majd még lesznek egyéb kérdéseim is. Alelnök úr, azt gondolom, konkrétan, amit ön elmondott, pontosan ezt szeretnénk elérni. Igaza van, erről beszélünk konkrétan. Hadd mondjam el, hadd mondjak el néhány dolgot, eh, amelyek eh, fontos, amelyeket fontosnak tartok a tolerálható kockázattal kapcsolatban. Itt van az 5-ös, 6-os, 7-es kutatási keretprogram, ez aktuális költségeken alapul. Ez egy nagyon komplex rendszer. Hogyha nagyon komplex rendszerrel nézünk szemben, akkor, hogyha, hogyha szeretnénk a hiba határokban eh, lefele mozdulni, 8-ról 7-re, eh, ez sokkal eh, mm, kisebb eredmény 8-ról 7%-ra lemenni, mint 3-ról 2-re. Az azt hiszem mindenki számára világos. Tehát olyan szintre kerülünk, ahol ezeket a dolgokat komolyan kell venni, és ez azért fontos, ez fontos, hogyha megbízható finanszírozási rendszert akarunk elérni. Két típusú ö, ö, kockázatról beszélünk, az egyik az aktuális megközelítés, a másik pedig a szabályok komplexitásából adódik. Az FP6-os audit stratégia, amelynek a végrehajtására kerül most sor, itt a hiba határok nem szisztematikus szintjéről van szó. És ez sokkal magasabb, mint ahogy ezt eredetileg gondoltuk. Ez körülbelül 1,84 százalék. Azt hiszem tehát, hogyha folytatják ezt az egyszerűsítést, és az általány összegek területén folytatják az egyszerűsítést, és hogyha a, az eltérés és a hiba között a, a különbséget megértjük. Pontosan erről van szó, az eltérés és a hiba közötti eltérés megértésére, és a hiba közötti különbség megértéséről van szó. Ebben az összefüggésben, a jelenlegi összefüggésben elkerülhetetlen a a tolerálható hiba kockázat. Azt hiszem, hogy a következő, a jövőben a legjobb az lenne, hogyha kombinálnánk a többi a különböző módszereket. Egyrészt az általányok és az átlagösszegek, másrészt pedig az indokolható hiba kockázatok. Liberácki úr. Hadd mondjam el, hogy az auditált esetek 43%-ával kapcsolatban az ön véleménye szerint biztos úr, mit jelent ez? Egyet ért-e ezzel az értékeléssel? És meg tudja magyarázni, hogy a véleménye szerint a számvevőszék hogyan jutott erre a hiba határa? és a el tudja ezt fogadni, vagy további magyarázatokkal tud-e szolgálni ezzel kapcsolatban. 43 százalékról van tehát szó, Potocsnik úr. Nem tudok, nincs mit elfogadni, ez tény. Csak megpróbálom megmagyarázni, hogy miért történik ez, és hogy mit teszünk annak érdekében, hogy a jövőben ne történjen meg. Két oka van ennek. Az egyik a szabályok komplexitása, a másik pedig az, hogy az auditorok jobban ismerik néha a nemzeti szabályokat, mint az európai szabályokat hiszen az Európai eh, Egyetemek eh, Egyesületének a tanulmánya is bemutatta, hogy a finanszírozási szabályok és az elszámolási szabályok között nagyon nagy különbségek vannak az európai országokban. Az FP6-os keretén belül korlátozott lehetőségeink vannak. Az auditoroknak és a kedvezményezetteknek különböző mm, kézikönyveket készítettünk. Az FP Heaven-nel kapcsolatban, a hetessel kapcsolatban alapvetőbb változásokat céloztunk és a megegyezett procedúrák vagy eljárásokkal kapcsolatban itt eddig úgy volt ugye, hogy az auditorok ezt követték, Emellett a többszörös részvétel, részvételű kutatási projektek esetén bizonyos audit tanúsítványokat fogadtunk el, harmadszor pedig ezeket az audit tanúsítványokat csak 375 ezernél magasabb összegű projektekre követel, kérjük. Így próbáljuk tehát, próbálunk szembenézni ezzel a tényel, és ez egy eléggé kellemetlen tény, ezt látnunk kell, hiszen ez az ellenőrzés ex ante részét kér, kérdőjelezi meg, és sokkal nagyobb nyomást helyezett az ex post ellenőrzésre, tehát az auditokra, amelyekről már be, beszámoltam. Liberacki úr, Potocsnik úr, ön az európai kutatási politikáért felel, nem pedig az auditáló rendszerért, úgyhogy ezt ne felejtsük el, ez az általános cél tehát. Az ön véleménye szerint mi az Európai Unió közelebb kerültünk-e az Egyesült Államokhoz a kutatás területén? Ez a politika valódi segítséget nyújt-e az európai kutatóknak? Tényleg fontos-e a tolerálható hiba kockázat, hogyha ennek árán nagyobb kutatási eredményeket érhetünk el? Válasz. Kérdés, hogy közelebb vagyunk az amerikaiakhoz. Hát ezt nehéz megválaszolni. Elmondhatom, hogy bemutattunk, bevezettünk bizonyos olyan eszközöket, amelyek az Egyesült Államok figyelmét is felkeltették, ez az Európai Kutatási Tanács például. Amikor ezt bevezették e Európában, az Ameriká, amerikaiak európai kutatás felé fordultak, és sokkal komolyabban vettek bennünket, mint azelőtt. Ez tény, ezt sok kutatótól hallottam Európában, és az Atlanti óceán túlpartjáról is. Egyetértek önnel abban, hogy a szerepünk az kell, hogy legyen, hogy a lehető legjobb kutatási munkát végezzük a lehető legjobb eszközökkel. Azok érdekében, akiknek erre szükségük van. Európai polgárokról van szó, üzleti szféráról van szó. Azt gondolom tehát, hogyha azt kérdezi, hogy melyek a legjobb lépések a jövőben, akkor eh, ezek az egyszerűsítés felé kell, hogy mutassanak. Hogyha nekem lesz egy második esélyem, akkor eh, tudom, hogy mit kell tennem, és meg is teszem. Mert nincs más lehetőségünk, ez az, ez az egy lehetőség el előttünk. Azt gondolom, hogy eh, most ideális a, a helyzet erre. Bemutattam a bevezetőmben ezt a kérdést. A világ is nagyban változik, és figyelembe kell vennünk azt, hogy nem csak beszélünk az Egyesült Államokról, hanem beszélnünk kell Kínáról, a japánokról, Indiáról, akik szintén fontos szerepet játszanak. De hogyha tényleg összefogunk, hogyha többet hozunk ki a jó együttműködésből az Európai Unió szerte, akkor tényleg előreléphetünk. Az öt év alatt az volt a célom, hogy hogy megváltoztassam azt a, a az megközelítést nálunk, hogy, hogy mi csak finanszírozók vagyunk, és csak kutatási keretprogramot hajtunk végre, megváltoztassam afelé, hogy ez egy kutatási térség, és a keretprogram az tulajdonképpen csak egy eszköz. Utolsó kérdés, mondja Liberácki úr. Én eh, osztom az önálláspontját, főleg Kínát és Indiát illetően. Indiának valószínűleg több eh, diákja van, mint, eh, mint az Európai Uniónak. Többen tanulnak Indiában, mint az EU-ban. Akármilyen furcsa hangzik is ez. Ön nagyon sokat beszél az egyszerűsítésről. Az általány összegek. Azt gondolja el, hogy ezeket be lehet, -e vezetni, hogy be lehet vezetni az a jelenlegi rendszer alapvető megváltoztatása nélkül. Ezeket vajon a jelenlegi eh, rendszer befogadja-e, vagy feje tetejére állítja a jelenlegi rendszert ez? Válasz. Nem fogja feje tetejére állítani, hiszen továbbra is megbízható menedzsmentről beszélünk. Eh, az általány összegek ismertek a kutatási világban, bár Európában lehet, hogy nehéz ezeket bevezetni, hiszen az európai országok között akkoros, akkora különbségek vannak mind a kutatásban, mint például a bérekben is, akár tízszeresét is kereshetik egyesek egyik tagállamban, mint a másikban. Hogyha tehát az általány összegekről beszélünk, akkor ezzel a nehézséggel is szembe kell néznünk. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mely a, melyik a legfontosabb probléma. Ha bevezetünk például valamilyen át, átlag összeget, és ez után elvégezzük az auditot, megnézzük az átlagtól való eltérést. Ez az eltérés hosszú távon, és és a különböző disziplinákban és a felhasználók széles skáláján közel kell, hogy legyen az aktuális költségekhez. Tehát az eltérés alacsony kell, hogy legyen. Lehet, hogy egyes esetekben nagyon nagy a deviáció az átlag összegtől 20-30 vagy 50 százalék is. Ez ez én szememben nem hiba, ez egyszerűen csak egy tény, amely azt mutatja, hogy egyetlen esetet vetettünk, vettünk ki, emeltünk ki, és nem a hosszú távon vizsgáltuk meg ezt a kérdést. Tehát a deviáció, az eltérés és a hiba közötti különbség meghatározására lenne, kellene választ találni mi a valódi hiba, és mi az eltérés. Az eltérés az csak a metodológia megváltoztatását ö, ö, szükségeltetné, míg a hiba az egész rendszer megváltoztatását. Szerintem az új pénzügyi ö, ö, keretben erre figyelni kell, és ö, azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy széles körben megvitassuk ezt a kérdést ennek a szakbizottságnak a tagjaival is, de koncepciós változásokra lesz szükség. Grazie, grazie anche al relatore. Köszönöm szépen. Köszönöm, parancsoljon. Kreszle asszony. Hát, hogy úgy mondjam, szinte a filozófiai síkra tévedtünk, bár súlyt helyezek arra, hogy ez a szakbizottság a megoldás egy része, és nem a probléma része. Először is Látjuk azt, hogy a kutatás területén mi van akkor, ha felhasználjuk, alkalmazunk azokhoz a szabályokat, amelyekkel rendelkezünk, tehát az európai költségvetési jogban bizonyos szabályokat nem alkalmaznak, és akkor működik a dolog. Ezen kell elgondolkodni. Tehát a legnagyobb egyszerűsítése az lenne, hogy csak azokat a szabályokat fogadjuk el, amelyeket később alkalmazni is tudunk, meg akarunk. Tehát nagyon érdekes lenne öntől megtudni az egyszerűsítési javaslatokat. Azt gondolom, hogy a kutatási területen szinte kilátástalan helyzetbe kerültünk itt a jog és a pénz kérdésével. És hát itt az Európai Bizottságnak kéne véleményem szerint javaslatokat tennie arra, hogy hogy mászunk ki ebből. Itt a szakbizottság már készített egy jelentést, mi a helyzet a hatodik kutatási keretprogramban, és szerintem túl sok parlamenti határozat nincs, ahol egyszerűen benne van, hogy vonjanak be bennünket ilyen egyértelműen. Tehát másképp ez nem megy az egész vállalkozásnak, csak jó bizony, rossz bizonyítványt tudunk adni, ha csak ha arra az eredményre jutunk, hogy nem vagyunk képesek alkalmazni a jogot, ez elég szomorú dolog így. Egyszerűen azért jöttünk össze, hogy ne alkalmazzuk, hogy, hogy lehetővé tegyük, hogy ne alkalmazzuk a hatályos jogot. És ez nem olyan egyszerű ám a hatályos jogot nem alkalmazni. Éppen ezért az lenne a kérésem, hogy még egyszer mondj el, hogy mit is válaszolna a mi kérésünkre. Szeretnék Liberacki kolléga kérdésére visszatérni. Mit kapunk a pénzünkért? Hol vannak az eredmények a kutatásból? Hol lehet megnézni ezeket az eredményeket? Hol lehet utána olvasni? attól tartok, hogy egy csomó dolgot finanszírozunk, amiről azt se tudjuk, hogy van. Ez olyan, mint egy palackposta, bedobjuk a tengerbe, és nem jön soha vissza semmi. És a kérdésem az, hogy ezek az eredmények csak a kutatási közös, kutatók közösségében van, vagy esetleg mondjuk mégiscsak egy szélesebb közvélemény számára is hozzáférhetővé teszük. Aztán említettél a költségvetést, a három éves reformot a Költségvetési Szakbizottságban jelentést készítek, és már most is azon töröm szét a fejemet, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet, legalábbis legyen egy kicsit jobb, mint eddig volt. Minden esetre Lisszabonnal az együttdöntés lehetősége fennáll. És jó lenne, hogyha a kutatási főigazgatóság a saját külön szabályait, például a részvételi szabályait elfelejtené, tehát ha tényleg megnézzük, hogy mi, mik okozzák a konkrét problémát, hát mindig a részvételi szabályok a problémásak. A költségvetési oldalt úgy reformáltuk, hogy ezzel most már kimehetünk az utcára. A probléma a részvételi szabályokban van. Most itt az egymásra konkuráló jogoknál hogyan látja, van a költségvetési jog és a részvételi jog, tehát nem kellene a költségvetési jogot úgy alkotni, hogy bizonyos részekről lemondunk egyszerűen a részvételnél. Mivel a két jog egymással konkurál, hát valahogy a számvevőszékre vagy az Istenre maradt tulajdonképpen, hogy eldöntse, hogy végül is melyik határozatot hajlandó alkalmazni a két párhuzamos jogból. Azt gondolom, hogy el kell gondolkodnunk azon, ami itt a kutatás területén történik, és biztos úr jó lenne, hogyha itt az elgondolkodásairól vagy a gondolatairól többet megtudhatnánk. Köszönöm szépen, parancsoljon biztos úr. Mint már elmondta, tényleg, tehát jó néhány dolog van, amit itt meg kell vitatnunk. Öt kérdést szűrtem le az ön által elmondottakból, és hát teljesen igaza van abban, hogy a szakbizottság nem része a problémának, hanem a megoldásnak a része. Tehát a megoldás kulcsa, hogy úgy mondjam. És azt gondolom, hogy a megoldással kéne foglalkozniuk, ami az egyszerűsítést illeti. Most hát ha emlékszik arra a vitára, amit három-négy évvel ezelőtt folytattunk a számvevőszékkel, az volt a gond, hogy különböző nyelveken beszéltünk, voltak nekünk számaink, nekik voltak számaik, ezek ide kerültek a szakbizottság elé, de csak nem voltak köszönő viszonyban egymással. Az elmúlt két-három évben annyit tettünk, hogy egy módszertani csoport dolgozott, ott átalakítottunk dolgokat, és közös nyelvet beszélünk végre, az az önök számára is jó. Tehát jobban megértik, hogy mit akarunk a munkánkkal. De ami az egyszerűsítést illeti, csak ennyit tudok ehhez mondani most ezeket, a köz, ezt, ezeket az információkat, a közleményt meg fogják kapni két-három hónap múlva. Az összes kérdés, ami itt felmerül, szerepel ebben, és ez lesz az alkalmas időpont, hogy önök is lássák egyértelműen, hogy mit szeretne elérni az Európai Bizottság. A bevonás nyilvánvalóan és a vissza, pénzek visszaszerzése, hát száz százalék nyilván ez lenne a legjobb. Hmm, ugye 2008 hmm, tehát régebben 30%-nál tartottunk, aztán most eljutottunk a 90% felé, szerintem a jövőben még jobb számokat tudunk elérni. Csak hogy még részletesebben foglalkozzunk vele, azt mondanám, hogy minden nemű kritika, bírálat a fizetési késedelmekkel kapcsolatban persze lehet bírálni, és jogos is a bírálat, jobban, alaposabban kell ezt csinálni. Azt tudom mondani, hogy értjük, megértjük, és jövőre jobban akarjuk csinálni. Minden esetre itt az összes intézkedésnél, tehát vannak a kifizetési határidők is, például azért változott a helyzet a két-három évvel ezelőttihez, akkor katasztrofális volt, most már kicsit jobbak vagyunk, de persze messze vagyunk attól, amit szeretnénk. Ami az ügynökségeket illeti, ők is nagy lépéseket tettek előrefelé, ami az eredményeket, az értékeléseket illeti. Van egy rendszerünk, hogy felülvizsgáljuk az eredményeket, nyomon követjük az eredményeket, értékelés van két, evaluáció van két-három évente, és a hatásvizsgálatokat végzünk. Ez mindez szerepel az eszköztárunkban. Azt kell látni, ha kutatásról beszélünk, akkor azért az eredmények bizony mm, ex post láthatók, tehát mi, mi késleltetéssel láthatjuk őket, és ez amit eh, fontos, hogy egy ex ante eh, kiválasztást is sikerüljön elérni, tehát eh, megkapjuk a javaslatokat, pontosabban a független értékelők kapják meg a javaslatokat, és akkor kiválasztanak egy adott számot ötöt. És az ötből négyet nem vesznek figyelembe, és akkor az egy működik, és abban bízom, hogy ez az értékelése tényleg jó lesz, és, és éppen ezért ezt profikra kell bízni. Láttunk, készítettünk elemzéseket, az értékelő 9%-a azt mondta, hogy a folyamatok az európai szinten elérjék a tagállami szintet, és ez nagyjából jó is, ez így működött is. A kiválasztás folyamata tehát működőképes. Időnként elfelejtjük, vagy szem előtt tévesztjük, hogy ez egy esélyt jelent. bizonyos dolgokban nagyon nehéz felmérni, hogy is megtalálni a mindig végleges válaszokat. Biztos vagyok benne, hogy egy-két évtizeden belül lesznek Nobel-díjasaink. Emiatt semmi kétségem nincs. Világos, azt is tudom, hogy van, vannak őrült projektek, amik, amiket finanszírozunk, és semmi eredményük nem lesz. De hát a kutatás ez egy ilyen terület még egy utolsó kérdés. A költségvetés rendelet. Abban egyetértünk, hogy az ellenőrzésben a költségvetési területen van tennivaló. Biztosak lehetnek abban, hogy én elmondom a véleményemet erről, és támogatni fogom ezt, hiszen maradok a bizottságban egyébként, bár a jövőben csak 2 milliárd, és nem 45 milliárd lesz, vagy 54 milliárd lesz, amit vizsgálnom kell. Gereszle asszony. Hát egy, erre a pontra szeretnék visszatérni, tehát pénzek nem a felhasználása, tehát hogy, illetve pontosabban, hogy jogot nem alkalmazunk, ez azért nem egészen úgy van. Ebből nem, nem olyan könnyű kimászni. Én is úgy látom, hogy másképp ezt nem tudjuk megoldani, de azért, ha végig gondolom alaposabban, és most arra kérem önöket, hogy gondoljanak a gazdákra, a mezőgazdaságban eszünkbe se jutna, hogy ilyet csináljunk, nem? Mindenképpen ragaszkodnánk, hogy az 5%-ot is ellenőrizzük. Most nem tudom mekkora az ellenőrzési kvóta, hát most ö, 1%-nál kezdtük, most valahogy az 5% felé került, tehát láthatjuk azt, hogy nem egyenlően bánunk a, a pénzek fogadóival. Tehát kérem, mondják el, hogy mit mondjak én a gazdáknak. Jövő szombaton például találkozom velük, mit mondjak nekik? Csak abban bízhatók, hogy nem tudják, hogy mi a helyzet. Tehát mit, mit mondjak, hogy ha ők azt kérdezik, hogy amikor az ellenőrzések, a pénzek visszaszerzése kapcsán miért bántok velünk másképp, mint a kutatókkal? Mit mondjak ilyenkor? Nem nagyon ismerem a mezőgazdaság rendszerét. De hiszek, hiszek önnek. Mit próbálunk itt elérni? Először is nagyon szigorú eh, kiválasztási projektre kerül sor, és eh, mivel nincsen garancia jelen pillanatban arra, hogy az ex ante intézkedések megóvnak az összes hibától e, a rendszerben, ezért nagyon alapos és messze mutató ex post auditot e, hajtunk végre. Ez a jelenlegi rendszer. És hogyha meg akarunk ettől szabadulni, és ebben egyetértek önnel, ez a rendszer valószínűleg hibákat rejt magában, akkor olyan irányba kell indulnunk, amelyet ön is e, említett, ez összefügghet az, az általány összegekkel is. Igaza van azonban, hogy ezeket a kérdéseket mindenképpen föl kell vetnünk az audit, tehát eszköz, pénzeszközökkel kapcsolatban. Végeredményben hát mindent auditálhatunk, de mi lesz akkor a kutatásnak az eredménye? Elnök, köszönöm. Gájer úr következik. Gájer úr. Biztos úr, érdeklődöm itt a tanúsítványok iránt. Ezekről olvashattunk. És a kérdésem itt az, hogy ön hogyan vélekedik ezen tanúsítványok végleges megítéléséről. Ön véleménye szerint ez egy észszerű rendszer? E, vagy ha nem, akkor milyen alternatívái lennének ennek, illetve egy konkrét kérdésem is van a maximum, maximális határt, illetően 375 ezerről beszélt egy szám. Ez, ez olyan kutatási projektekre vonatkozik, ahol ki kell állítani ilyen tanúsítványokat. Miért pont ez az összeg? Tehát ez elég önkényesnek tűnik, ennek a megállapítása ahogy most látom, van-e valamilyen érv amellett, hogy pont erről a számról beszélünk? Végül pedig a kérdés az, hogy azon projektek aránya mekkora, amelyek nem érik el a 375 ezer eurót, és mi történik az itteni ellenőrzéssel, tehát ezekben az esetekben. Rendben, parancsolj. Igen, először is, amit meg kell említenem, az az, hogy az audit tanúsítványok rendszere olyan eredményt hozott, amely kevesebb ö, hibát jelent, mint a tanúsítványok előtt. Tény azonban az, hogyha az FP6-ról beszélünk, amelyben nem volt küszöb, voltak olyan pályázatok, megalapozott pályázatok, illetve megalapozott kérelmek eh, azzal kapcsolatban, hogy eh, túlságosan költséges, túlságosan összetett projektekről van szó ezért eh, van ez a 375 ezer eurós eh, összeg. Miért 375 ezer eurót vezettünk be küszöbértékként? Ezt egy modell szimulációra alapoztuk. 5%-os eltérés, amelyet most eh, magyaráz a kollégám. Megmondom őszintén, hogy én sem tudtam erről korábban. De ha megengedi, akkor megkérdezhetek valakit a szakértők közül, hogy hogyan volt ez, de meg tudják mondani. Ez nem volt önkényes, lehet, hogy ez az 5%-os meghatározás, ez egy kicsit önkényesnek tűnhet, de összességében a modell szimulációs rendszer egyáltalán nem volt önkényes. Köszönöm, mondja az elnök, tessék. Potocsnik úr, hiányolom a választ hány százaléka a kutatási projekteknek marad a 375 ezer euró alatt? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Írásban megválaszolom, hogyha valaki tudja, akkor talán most is megválaszolhatjuk, de úgy látom, hogy jobb lenne írásban megválaszolni ezt a kérdést, Stász úr. Dank u voorzitter. Ik, uh, ik wil voor eerst uh, de commissaris bedanken. Ehm, Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak az elmúlt öt év együttműködéséért. Amikor a problémák felmerültek a számvevőszék jelentésében, akkor ön offenzíven lépett fel, megkereste a parlamentet, a kollégákkal tárgyalt, és szerintem ez egy jó megközelítés volt. Azt gondolom, hogy ez jó példának bizonyult számos más biztos számára is. Csak egy kis kérdésem maradt még mára úgy hallottam, hogyha forrásokat, tehát pénzeket visszakövetelnek, akkor ez úgy működik, hogy egyszer nem jön vissza, tehát 40% nem jön, nem, nem érkezik vissza. Melyek azok a szervezetek, amelyek mm, megtagadják azt, hogy visszafizessék? Tehát, hogyha egy ilyen követelés születik, azért a 40% az elég, elég sok. Mindig ugyanazokról van szó, ugyanazokról a szereplőkről, vagy mindig ugyan a kutatás azon, ugyanazon területéről, az egyetemek engedik meg ezt maguknak, vagy a kutatóhelyek engedik ezt meg maguknak. Ki az, aki ezt, ezt megteheti? Ki az, aki ezt megteszi? Igen, a, hely, a rendszer eléggé összetett. Tényleg e, különbséget kell tennünk a e, visszafizetések között. a visszafizetésekről akkor van szó, hogyha az audit alatt észrevesszük, hogy hibára került sor, és akkor kiigazítjuk a számítást, vagy az, azáltal, hogy visszaköveteljük a pénzt, vagy pedig levonjuk a pénzt a jövőbeni kifizetésekből. Ez az egyik rendszer, ez a rendszer, amit használunk folyamatosan lépésről lépésre vezetjük be a rendszert. 2008-ban 30%-ban sikerült visszakövete, visszaszednünk azt, amit azonosítottuk, most már 60%-ban, de világos az, hogy először észre kell venni a hibát, és aztán utána lehet visszafizetetni a pénzt, tehát mindig van egy bizonyos hézak. De nem látok itt nagy problémát, bár lehetne jobb feladatot, jobb eredményre jutni, de az olló kezd bezárulni. Aztán a második lehetőség az extrapoláción alapuló visszakövetelés. Hogyha az a szisztematikus hibáknál merül fel. Nagyon sok panasz érkezett, és önök, az önök szakbizottsága is kérdezte, kiírta, hogy tegyünk valamit, és ezért fogadtuk el december 15-én ezt a nyilatkozatot, amelyben megpróbáljuk tisztázni megfelelő módon megoldani ezt a problémát. Nem arról van szó, hogy nem követeljük vissza a pénzt, sőt, egyszerűsítjük a visszakövetelési rendszert, és biztosítjuk azt, hogy a költségeknek a e, deklarációja jó szándékkal e, történt meg, azért, mert e, és azért került sor hibára, csak amiatt, mert a nemzeti szabályok eltérnek az európaiaktól. Azt hiszem, hogy most már jobb, nagyobb rendet tudunk teremteni a rendszerben. Természetesen ez akkor valósul meg, hogyha az aktuális költségekhez tudunk ragaszkodni. A probléma a szankciókban rejlik. A kötelezőek, kötelező számunkra fp hevenben ben az, az FP7-esben visszakövetelni a pénzt a szankciókkal kapcsolatban. Két szankció van, az egyik a likvidált károk, a mások, másik pedig a pénzügyi szankció. Ezek szerepelnek a számvevőszék jelentésében. Elmondhatom, hogy elkezdtük a szankciók visszakövetelését, illetve a szankciók alkalmazását, végrehajtását a pénzek visszakövetelésével, és most a 30 szerződésben alkalmazzuk a likvidált károk rendszerét, ami a pénzügyi büntetéseket illeti, ezeket még nem alkalmaztuk, ezekhez minden esetben bírósági döntésre van szükség, úgyhogy ezt még nem használtuk. Az FP6-osnak az alkalmazásához azonban tehát az FP6-osban ezt még nem lehet alkalmazni, az FP7-esnél meg más a rendszer. Nagyon komplikált a kép, remélem, hogy sikerült megérteniük. Abbiamo ormai solamente 3-4 minuti, quindi gli ultimi tre interventi. Hát maradt 3-4 perc, három hozzászólás marad, ezért kérem röviden. No, akkor még hozzászól majd egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány szót szeretnék hozzátenni Liberácki alelnök úr kérdéséhez mely szerint az az ajánlásunk, hogy, hogy változzon meg a e, kutatás finanszírozási rendszer. Nem, nem erről van szó. Azt gondoljuk, hogy e, bizonyos eszközök kötegére van szükség, e, amely eszközök a kedvezményezettek és a szervezetek érdekét szolgálják. Ez lehet általány összeg, ez lehet tanúsított költségek rendszere, tehát nagy skálája van az intézkedéseknek, és ez áll az ajánlásunk mögött. Grazie. Vuole dire qualcosa? Köszönöm szépen. Most kiegészíti, biztos úr? Teljes mértékben egyetértek Noak úrral. Nem az volt a célom, hogy, hogy forradalmat indítsak, de van szükség bizonyos változásokra. Az FP 5-6-7-es keretében ezeket nem lehetett bevezetni. Lehet, hogy alapvetőbb változásra van szükség, ezzel egyetértek. Az én javaslatom az volt, hogy a tanúsítás, illetve a tolerálható hibakockázatot keverjük egymással, vagy közösen alkalmazzuk. Vaughan úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A biztos jelölt azt mondta, hogy az FP8-as javaslatokat minél hamarabb beszeretné nyújtani, és azt gondolja, hogy egyszerűsíteni kell a rendszert, egyszerűbb is lesz a rendszer. Amit nem igazán látok azonban, az az, hogy hogyan akarják ezt elérni, milyen példákat tudnak erre mondani. Múlt héten a Velszi egyetemekkel találkoztunk, és ott ugyanezt kérték az FP programoknak az egyszerűsítést. Két, egyszerűsítését. Két példát adtak. Az egyik eh, az, hogy ők csak akkor nyújthatnak be pályázatokat, hogyha közösen pályáznak, de az nagyon nehéz. Másodszor csak akkor tudnak pályázni, hogyha más tagállamban lévő partnereik vannak, és ez még komplexebbé teszi a helyzetet. Kérdezem, hogy nem lehetne -e ezt megváltoztatni, vagy erre bátorítja a biztos asszonyt a jövőben. Tessék, röviden eh, válaszoljon, Potocsnik úr. Nos, a válasz figyelembe kell ezt természetesen venni, de feladtam azt a eh, reményt, hogy, hogy eh, a kutatók nem fognak panaszkodni. Köszönöm az utolsó hozzászólás, Kreszle asszony. A két számot szeretném még írásban majd megkapni. Az ex post control kvóta mekkora időközben, és a sikeres kérelmek aránya mekkora. Ezt majd írásban. Csak annyit tudok ígérni, hogy megkapja e, írásban, mert ezt jobb, hogyha korrekt módon válaszoljuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött a körünkbe. A következő meghallgatás Tajani biztos úrra várunk, de meg is jött. Jó estét! non so se il, responsabile della Corte vuole aggiungere qualcosa. Most nem tudom, hogy a számvevőszék képviselője kíván-e bármit hozzáfűzni, mielőtt biztos úr szólna. Tisztelt elnök úr, azt hiszem, hogy a bevezetőmmel mindent elmondtam, amit el kellett mondanom, és szeretném megköszönni, hogy felkínálta ezt a lehetőséget questo punto potremmo dare la parola direttamente. Akkor pedig mindjárt rá is térhetünk Liberacki úrra, aki a jelentéskészítő kérdéseivel kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr. A következő kérdéssel kezdeném. A Galileo program. A Galileo program eddig kétszer olyan drága, mint ahogyan azt terveztük, kétszer olyan hosszú ideig tart, és természetesen a szék eh, elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban. Alelnök úr, mi történik a Galileo programmal? Van-e valamilyen előre eh, látható fejlemény? Mennyibe fog ez kerülni? Mikor lesz ennek vége? Mi az ön véleménye erről? Nyilván nem az ön eh, felelősségi körébe tartozik ez a jövőbe, de azért mégis várjuk a válaszát. Prego, signor commissario, se vuole, se lei prima ha sentito... Parancsoljon, biztos úr. Lehet, hogy mindjárt szeretne hozzászólni a számvevőszék jelentéséhez, de lehet, hogy Liberácki úrra reagál. Üdvözlöm valamennyiüket, ha egyet értenek, akkor szeretnék bevezetőben röviden hozzászólni a jelentéshez, és utána pedig a kérdésekre konkrétan reagálni mm, azon a területeten, amit elvégeztünk az elmúlt hónapokban. Minden esetre azt elmondhatom, hogy biztosként és ez iparért felelős biztosként is foglalkoznom kell majd a Galileóval, az a következő öt év, tehát ezen a területen is érdekes marad. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, dr. Nuak úr, Hajulajt úr, Hajulajt úr, ami a 7 milliárdot illeti 2008-ból ebben a fejezetben, Hát itt a, ehhez képest egy milliárdot költünk közlekedésre, ez nem olyan túl sok de persze nehéz abszolút számokkal operálni, és önöknek konkrét kérdéseik lesznek, meggyőződésem, hogy ezekre is tudok majd válaszolni. Az egy milliárd euró azért sok pénz önmagában, mindenek előtt, ha figyelembe vesszük a jelenlegi helyzetet, ahol egyre több a költségvetési hiány és egyre nagyobb a munkanélküliség, a bizottság kiadásai a közlekedési területen, a, a Tenek és a Galileo, hát ezek az Európai Unió zászlós hajói, hogy úgy mondjam. És természetesen dolgoznunk kell azon, hogy csökkentsük a hiba arányt. Ilyen értelemben Potosnyik biztos urat tudom csak alátámasztani. támasztani mert az egyszerűsítés itt segít, hogyha egyszerűsítjük a pénzekhez való hozzáférést, illetőleg a kockázatkezelést. Elégedett vagyok a 2008-as számbevőszéki jelentéssel olyan értelemben, hogy túl fontos dolgokra nem hívják fel a figyelmet, amelyeket nem ismert volna az Európai Bizottság, illetve kezdett volna ezekkel már konkrétan foglalkozni ami pedig a közlekedési területet illeti, egyetlen szisztematikus probléma van a TENT területén, Lyon és Torino közötti szakaszon, és ezt megpróbáljuk rendbehozni. Egy dolgot szeretnék elmondani. A kutat a közlekedéssel kapcsolatos kutatások. A kutatások egy apró részét teszi csak ki, 0,2 milliárdról beszélünk, összehasonlítva a kutatás 6,7 milliárdjával. Hogyha ezt most tovább követjük, akkor láthatóvá válik, hogy csökkenteni kell összességében a kutatás területén a hiba arányt, de hát ez nem jelentheti azt, hogy feladhatjuk. A cél természetesen a nulla százalékos hiba kvóta, és ezen dolgozunk, a, igyekszünk mindent elkövetni, és mindent megtenni, amit elvárt tőlünk a szápevőszék 2000 még mielőtt közlekedési biztosként kezdtem volna dolgozni, hat hónappal azelőtt a főigazgatóság radikális változtatásokat hajtott végre ezen a területen, és biztos vagyok abban, hogy ezeken továbbra is dolgozni kell az új bizottság ideje alatt is. Egyébként ez a válaszokban szerepel is, amiket már megadtunk a jelenlegi meghallgatás előtt. Még mielőtt az első kérdésre válaszolnék, ami a Galileo, most még egy projektről szeretnék beszélni ezen a területen, ahol én dolgozom, és a parlament, és hát a jövőben is hivatali időszakommal, össze, vagy hivatali tevékenységemmel ez összefügg, ez külön kell beszélnem arról, hogy teljes mértékben struktúraváltást hajtottunk végre, hiszen nagyon összetett kihívásokkal szembesültünk. A számbevőszék külön jelentése vizsgálta a 2003-2006 közötti munkát, Meggyőződésem, hogy a 2006-os radikális struktúraváltás már az első eredményeket megmutatja, hogyha a számvevőszék újra megvizsgálja ezeket a dolgokat, akkor megalapíthatják, hogy a gazdálkodás sikeresebb volt. Egyébként maga a program nagyon ambiciózus. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy január 7-én egy tájékoztatóra került sor, és ott elmondtam, hogy három fontos pályázatról döntöttünk. Az első az operatív kapacitást illeti a Galileónál. Az egyik a service support rendszereket érint. Itt megszületett egy szerződés 14 műholdra, és később majd 10 jön hozzá tehát mondom, 14 műholdról beszéltünk az első kiírásnál, 566 milliós értékben egy német cég, az OHB System kapta meg. Ezt egyébként van egy leányvállalat a Nagy-Britanniában is. Aztán a támogató, a support szolgáltatásokat a Thales Alien Space kapta meg, egy olasz cég, ez 85 milliót ér ez a pályázat itt, mint már a neve tartalmaz, az ez a támogatásról van szó az, integre, az Galileo rendszer integrálásával kapcsolatban. Aztán az Ariane Space is kapott egy pályázatot 397 millió értékben 5 Soyuz startra elég ez a pénz. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy az EZA és a bizottság mindent elkövetett annak érdekében, hogy a pályázat fair körülmények között működjön, és hogy jó teljesítmény ár, vagy árértékarányt alakítsunk ki. Nagyon fontos ez, és ez nagyon fontos, szeretném hangsúlyozni. 18 hónapig dolgoztunk ezeken a pályázatokon, és most eljutottunk oda, hogy a végrehajtás szakaszába léphetünk végre itt a műholdas rendszerben. Miután odaítéltük a szerződéseket, megkötjük a, megkötöttük a szerződéseket, elkezdhetjük konkrétan a tervezést, méghozzá a forrásfelhasználásban is konkrétabbak lehetünk. Vagyis határozottan ráléptünk arra az útra, hogy az első navigációs szolgáltatásokat felkínálhassuk 2014-ben a polgároknak. Két további pályázatot is meg kell említeni, még amelyek éppen az értékelési szakban, szakaszban járnak. Az egyik a szárazföldi infrastruktúra, a jelzőrendszerekkel kapcsolatban, a másik pedig az üzemeltetéssel kapcsolatos. És hát itt az üzemeltetést pályáztatok meg Mm, az év közepéig szeretnénk ezt a pályázatot lezárni, aztán utána építési szerződések, illetve konkrétan a műholdakra eh, kiadjuk a megbízásokat. Összesen 30 műholddal számolunk, vagyis az első operatív műholdak elindulnak még az idén, és utána 2011-ben folytatjuk ezt a munkát, 2012 harmadik negyedévére pedig megtehetjük azt, hogy havonta két műholdat bocsátunk körpályára, és akkor van a szabályozott szolgáltatás, és van a Search and Rescue Service, ezeket 2014-ig kell felépíteni, az a teszt szakaszt 2014-ben kezdjük ezekben a szolgáltatásokban, utána pedig az összes szolgáltatást fel tudjuk ajánlani, vagyis megkezdődött a visszaszámlálás a Galileónél, ezt elmondhatjuk. A vita során a jelentéstevő feltette a kérdést, hogy elegendőek a források úgy alakul-e tényleg a helyzet, hogy esetleg növelni kell majd a költségeket, hogy ezt az ambíciózus európai projektet be is fejezhessük. Mi úgy látjuk, hogy vannak konkrét okai, hogy erre a projektre sor kerül, ipari okai, aztán mm, vannak politikai okai, mert van amerikai, orosz, indiai, kínai rendszer, már működik, ezeken dolgoznak részben, és az európai rendszer egy globális rendszer lesz. ECNOS már működik. Ez egy olyan projekt, amely csak Európára vonatkozik, de a Galileóval ambiciózusak vagyunk, emlékeznek a bizottság finanszírozza, valamikor egy PPP projekt lett volna, de végül is teljesen közösségi szintre került. Hát ismerik az eseményeket, amik miatt ez így alakult. Ez a változás végül is oda vezetett, hogy mm, gazdaságilag másképp kellett megfogni a kérdést, a forrás felhasználás kérdésében 500 millió euró már szerepelt itt, és az ÉZA is fontos szerephez jut, tehát a, a konkrét menedzsmentben, de a végső döntéseket most az Európai Bizottság hozza már meg, és szerintem ez így helyén való döntés volt. Vagyis az EZA-val az együttműködés jó, ennek örülünk. Ami a gazdasági problémát illeti, az a következő. Megszülettek a döntések, 2014-ig a munkát el kell végezni, és hogyha majd a Galileo üzem, operatív üzembe lép, akkor feltesszük a kérdést, hogy a 3,6 milliárd elége, mert a tervek ezt tartalmazák, be kell látni, persze, hogy lesz némi áremelés, ezt én be is látom, be is vallom, az, mm, az indító állomásoknál ezek 60-80%-kal lesznek drágábbak. Már elmondtam korábban, hogy ügyeltünk arra, amikor odaítéltük az összegeket, hogy a felső határokat betartsuk, és az árérték arány úgy gondoltuk, hogy sikerült megőrizni, hiszen a polgárok éreke nagyon fontos itt. Az egész Galileo projekt lebonyolítása egy fontos kérdés, tehát hogy kellenek majd plusz pénzek. Ez volt a kérdés, hogy egy kellene majd még plusz pénz. Már egy korábbi meghallgatáson elmondtam, hogy a, olyan részben én is, mint ipari biztos, én továbbra is felelős vagyok a Galileoért, nem zárható ki, persze, hogy némi plusz költségek keletkeznek, de ilyen esetekben, hogyha szükségessé válik, és világossá válik, hogy, hogy milyen mm, plusz pénzekről beszélünk, akkor el fogok jönni ide, és tájékoztatom önöket, ahogyan ezt eddig is megtettem. És az én intézmény közi munkacsoporttal is együttműködtem, egy néhány képviselő ma is jelen van, akik ebben voltak. Minden esetre azt elmondhatom, összejövünk, hogyha szükségessé válik, hogy ezt a kérdést vizsgáljuk, mert adott esetben a Galileo több pénzbe kerül. Megkapják erről az információt. És természetesen a tanácsot is tájékoztatni fogjuk erről hiszen lehetővé kell tenni azt, hogy valamilyen közös döntés szülessen. Az átláthatóság nagyon fontos, hiszen adópénzekkel dolgozunk, ez egy európai nagy projekt, egy komoly kihívás, és hát tudjuk, hogy több milliárd eurót költünk. Hogyha utána számolunk, hogyha rájövünk arra, hogy mennyit tud ezzel megtakarítani Európa, akkor azt is látni fogjuk, hogy mintegy 90 milliárd euróról beszélünk 10-15 év alatt, tehát most 3,6 milliárdot költünk, lehet, hogy plusz beruházásokra szükség lesz még, nem zárhatjuk ki, lehet, hogy az egész rendszert valahogy ki kell egészíteni 2014 után, majd ha már üzemel élesben, de mondom, 2014-ben élesben megy a Galileo, tehát működik, és ha azt mondom, hogy 30 műholdat mm, körpályára tudunk bocsátani, akkor megnézzük, hogy milyen további költségek vannak. Köszönöm szépen, mondja Liberecki úr, nagyon köszönjük a válaszokat, és nagyra értékeljük az ön teljesítményeit ezen a területen. Hogyha um, úgy úgy döntenének, hogy önmarad a, úgy döntöttek volna, hogy önmarad a közlekedési biztos, annak is nagyon örültünk volna, persze örülünk Szim Kallász úrnak. A következő kérdés a transeurópai hálózatokra vonatkozik. <clears throat> Minden évben hallunk panaszokat azzal kapcsolatban, hogy a tenekre a tervezette, illetve a kért és a várt összegeknek csak egy harmadát költik. A TEN-T és az EAC e e, végrehajtó ügynökségekkel kapcsolatban e, kérdezem, hogy mi az eredmény, mennyiben kerül, mennyibe kerülnek ezek a projektek, és ön elégedett-e az ügynökségek tevékenységével, és ön átláthatónak tartja-e az ügynökségek pénzügyi rendszerét? per quanto, riguarda le TEN, noi dobbiamo dare un... Ami a TEN illeti. Természetesen egy politikai értékelésre is szükség van. Végre el kell mondani, hogy ez egy pozitív értékelés. Az EU finanszírozása kapcsolatban mondhatjuk ezt el egy sor engedélyt aláírtam 2008 karácsonya után. Egy nagyon fontos projektekről volt szó, tényleg az a helyzet, hogy sikeresek voltunk. Szerintem pozitívan fogadták ezt a tagállamok is, főleg a határokat átnyúló területeken, a Brenner, Palermo, Berlin, Torino nagyon komoly vita folyt erről a szakaszról, és a média is nagy figyelemmel kísérte, hiszen itt alagutakat kellett fúrni, stb., de más projekteket is finanszíroztunk. És azt elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság konjunkturális tervével ezt finanszírozni tudtuk, aztán elmúlt év vége felé mintegy 500 millió eurót biztosítottunk olyan projektekre, amelyeket azonnal el lehetett kezdeni a TEN hálózaton. Ez egy fontos konjunkturális lépés volt, és egy fontos jelzés természetesen arra, hogy a közösségi pénzeket jól használják fel. Tehát azt gondolom, hogy a TEN történő beruházások olyan beruházásokat jelentenek, amelyek az infrastruktúrába mennek, és emiatt hasznosak, és a gazdaságba mennek, új életet lehelnek a gazdaságba. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy felhasználjunk készpénzt arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, és ezért egyértelműen azt mondom, hogy ez egy jó beruházás, vagy jó befektetés. Most nézzük az ügynökségeket. Kétfajta ügynökség van. Egyrészt a TEN hálózatok ügynöksége, már elhangzott a számvőszék egyik jelentésében, hogy ez egész jól működik. Ami azt a képességet illeti például, hogy egyetlen szervezetben egyesítsük olyan hatásköröket és érdekeket és képességeket, amelyek amúgy szétesőek. Ez egy fontos dolog, ezzel mm, a polgár közelség javítható, jobb tájékoztatást tudunk nyújtani, a polgárok bevonása jobb, és az összes bürokratikus ügyet sikerült itt leegyszerűsíteni, illetőleg amit már felírtam a válaszaimban, amit elküldtem önöknek, van egy sor pozitív pont, amelyek szerintem egyértelműen megfigyelhetők. Ami pedig a TNT ügynökséget illeti, az EIC ügynökséget, ez felel a hatodik keretprogramért, itt ezzel pénzt lehetett megtakarítani az ügynökségek révén, a szolgáltatások színvonal egyébként javult, ez ahhoz vezetett, hogy az adminisztrációs eljárások egyszerűsödtek, tehát szinergia hatásokat sikerült elérni. Szerepel még itt az is a számvevőszék szövegében, hogy azt javasolják az Európai Bizottságnak, dolgozzanak intenzívebben azon, hogy a köl... költség és az érték, vagy árérték arány jobb legyen, és hát az ügynökségeket is javítani lehet természetesen, hiszen akármilyen jól dolgozunk, javítani attól még lehet. Ami pedig az aspektusokat illeti, amelyek iránt elsősorban ez a szakbizottság érdeklődik, azt gondolom, hogy az ügynökségek ebben, ezen a területen is pozitívak, gazdasági előnnyel is jártak. Szerintem ez egy abszolút pozitív vállalkozás volt, ahogyan a közpénzeket felhasználtuk. Köszönöm szépen, biztos úr. A szemvevőszék szerint 2008-as jelentés szerint a tevékenység megosztása a közlekedési, a, a kutatási főigazgatóság, regionális főigazgatóság között <clears throat> nem igazán pontos. Lehetne jobb is. És a számvevőszék emellett beszámol az integrált menedzsment tájékoztatás hiányáról is. Az Európai Bizottságon belül ön, az Európai Bizottságnak ugye az alelnöke. Kérdezem, hogy tájékoztatná bennünket ezzel kapcsolatban, a számvevőszék ezen megfigyelésével kapcsolatban, utalva itt a kutatási és kutatási közlekedési kiadásokban, az általános kutatási kiadásokban, a koordináció tekintetében, a regionális politikában és kohéziós alapokkal kapcsolatban. A kohéziós alapok kb. 60%-ban a közlekedési infrastruktúrára, közlekedési beruházásokra fordítódnak. És itt elég alacsony az elégedettség A kohéziós alapokra is gondolok itt, ezeket is tehát ki lehet használni a közlekedés területén. Kérdezem tehát alelnök úr, hogy tájékoztatni tud-e bennünket arról, hogy mivel magyarázható, hogy mivel magyarázhatók a számvevőszék éves jelentésének ezen megállapításai. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát megállapítást nyert, hogy különböző főigazgatósok vizsgálják a pénzek felhasználását. Ez azt jelenti, hogy különböző biztosok rendelkeznek hatáskörül, ami természetesen problémát is jelenthet. Még hogyha tökéletesen is hozzuk szinkronba a munkát, akkor is felmerül ilyesmi. Jó, persze, minden munkán van mit javítani, és mindaz, amit javasol a számvevőszék, ez egy hasznos dolog, ezek mindig nagyon hasznos ötletek, javaslatok. Egy olyan intézménytől jönnek ezek, amelyek, amely alapvető szerepet tölt be amikor közpénzek elköltéséről van szó. Ettől függetlenül viszont azt gondolom, hogy sikerült jó együttműködést kialakítani a különböző területek között, az Európai Bizottságon belül, ott, ahol a kutatás van érintve. Részben egyébként már korábban válaszoltam szerintem a kérdésére, a, ez a nyolcadik kérdés volt, itt éppen ez a téma merül fel, megismétlem, a nyolcas válasz. Itt aláhúzom azt, hogy készek vagyunk arra, hogy a számvevőszék összes javaslatát figyelembe vegyük egy olyan légkörben, amely lehető, lehetővé teszi azt, hogy a forrásokat jobban használjuk fel. Vagyis azt mondjuk, egy közös ellenőrzési stratégiát ki lehet alakítani, ezt mi is támogatjuk a közlekedési főigazgatóság nevében mondtam én ezt el. Egyébként az írásos kérdésben felhívták a figyelmet egy problémára, ami az informatikai rendszereket illeti, hogy valamilyen konkrét informatikát kéne kilakítani, lehet, hogy ez hasznos lenne. Jó, természetesen koordinációra szükség van, javítani kell a munkát, a szükséges főigazgatóságok el kell, hogy lássák ezeket a feladatokat. A kutatásban van egy olyan megközelítés is, ahol kevesebb a technikai kérdés, és hát folyamatosan üléseznek a különböző tisztviselők a különböző kutatási területekről. Néhány forrás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, vagy úgy értem, nem a közlekedési főigazgatósághoz tartozik. Mi Egyként, egyben elmondhatom, hogy a jobb együttműködést támogatjuk. Nem csak technikai értelemben, hanem szervezési értelemben is jobban kell dolgoznunk. A különböző területeknek figyelniük kell és hogyha ipari biztos leszek, akkor ott is kutatási pénzeket kell felhasználni, vagy, és gondoskodni, hogy az jól legyen azt adminisztrálva. Az Európai Bizottságnak a lehető legjobban kell működnie, nem csak technikai szempontból, hanem politikai szempontból is. Ami pedig hát a csalásokat illeti, ezeket abszolút csökkenteni kell, illetve nem csak a konkrét csalásokat, hanem csak a, a pénz rossz felhasználását is meg kell akadályozni. Vagyis arról van szó, hogy a hibák számát csökkenteni kell a közpénzek felhasználásánál. Parancsoljam! Köszönöm szépen, nincs több kérdésem, mert eh, nincs időnk sem, úgyhogy adjunk lehetőséget kollégáinknak. Jó, köszönöm szépen rövid kérdések következnek, Greszle asszony. Biztos úr, nagyon örülök, hogy a Galileóval foglalkozik. Ez a Galileo dosszié rendkívül bonyolult, és hát biztos vagyok benne, hogy ön ezzel a jövőben is fog foglalkozni. Ezzel, amit, ami a pénzek kiegészítését illeti. Amikor a Galileóról döntöttünk, a Galileó finanszírozásáról részben az agrár költségvetésből, én is részt vettem ebben, hiszen úgy gondoltam, hogy ez fontos az európai ipar számára. Azonban már akkor is kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a számok stimmelnek-e, és hogy nem, túl, nem sokkal nagyobb a pénzügyi szükséglet ebben a projektben. És ön is említette ezt. Az Európai Bizottság valószínűleg akkor már tudta, hogy sokkal nagyobb, több pénzre van szükség. Kérdezem, hogy már akkor ön tudott-e erről, hogy több pénzre van szükség? A második kérdés pedig eh, a portfólió módosítása. Mi lesz most ezek után a Galileót az egyik tárcából a másikba át lehet tenni minden probléma nélkül az Európai Bizottságban? Eh, vagy vagy esetleg úgy gondolták, hogy a közlekedésben egyszerűbb volt a Galileónak a, a Galileóval való foglalkozás, mert hogy ott könnyebb a pénzeket kiadni? Magával viszi az auditot, magával viszi az embereket is az egyik tárcából a másikba, hogy, az, hogy a Galileónak a megfelelő auditját biztosítani tudja? Aztán az ezával való együttműködés. Ön hozzáfér az ez a dokumentumokhoz, és akart-e hozzáférni a korábban. Hogyan működik az ellenőrzési rendszer az ezában? ban A negyedik kérdésem pedig Bulgáriára vonatkozik. A Kokobu Bulgáriában járt eh, a közúti eh, ügynökségnél. Ott a 2008-ban nagy problémák voltak, pénzek befagyasztására került sor, majd ez 2009-ben újra eh, felszabadították ezeket az összeget, összegeket. A szofiai körgyűrűről volt szó, nagy problémákról, problémák merültek föl, kérdezem, hogy meg tudták-e ezt oldani, és ön tudja-e, hogy Bulgária hogyan kezeli az ön szakterületéhez tartozó alapokat, és elégedette ezzel. Ami a Galileót illeti 3-4 milliárd eurót említett, én ezzel kapcsolatban nem válaszolok. Prego. Tessék? Nos, elnök úr, na most erről másfél órán keresztül beszélhetnék. De hát tegyük félre a viccet, megpróbálok röviden válaszolni. Ami a Galileót illeti, az új Európai Bizottságban az a helyzet, hogy a Lisszaboni szerződés jogi alapot teremtett az európai űrpolitikára, és ezért Barózó elnök úr helyesnek tartotta azt, hogy ezt figyelembe vegye. Itt a Galileo problémája, a GPS probléma, a, egyáltalán az űrkutatás problémája, a klímaváltozás problémája, az EGNOS, és ahogy láttuk a szerződésben, emellett lehetőség van arra, hogy űrkutatási projekteket eh, hajtsunk végre. Ezért úgy gondolom, hogy helyes az, hogy Barozó elnök úr úgy döntött, hogy ezekre a területekre egy biztos jelölt ki. Jelöl ki. Azért is, mert ezeknek nagyon nagy kihatása van az iparra. Nagyon fontos ezeknek a projekteknek az összekapcsolhatósága, a kompatibilitása, a szociális aspektusok nagyon fontos szerepet játszanak. Azt gondolom tehát, hogy mindenképpen jó ezeket összefogni. Aztán tájékoztathatok azzal kapcsolatban is, amit 2008. május 9 óta tudok, amióta, amióta kip, ö, biztos vagyok, hogyha azelőtte, azelőtt bizonyos, bizalmas dokumentumokhoz kellett volna hozzáférni, általhoz nyilván nem tudok hozzáférni. Nos, 3,9 milliárd euróról tudok, illetve 3,6 eh, javítja a A 3,6 milliárd eh, szükségletek, pénzügyi szükségletek a Galileóval kapcsolatban. Én a következőt mondom ezzel kapcsolatban. Az, amit eh, mi terveztünk projektekre, pályázatokra, stb., még mind, ezekkel még mindig a költségvetési keretek között vagyunk. Hogyha most 2014 után egy olyan kérelem érkezik, amely szerint növelni kell a pénzügyi eszközöket, hát ez valószínű, vagy előfordulhat, de ezt ennek elében nem tudunk még menni. Bizonyos technikai, tudományos értékelésekre van ehhez szükség. Ezt már a kollégáiknak elmondtam a meghallgatás során az Ipari Bizottságban, <clears throat> hogy a parlamenttel szemben hivatalosan is elkötelezettséget vállalok, és ezen szakbizottsággal szemben is, hogy tájékoztatom az Európai Parlamentet, amint hiteles és biztos adatok jutnak a birtokomba. hogy a Galileo projekttel kapcsolatban további pénzeszközöket kérelmezzek. Ezt nem tudom kizárni, de e, nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy az, amit eddig elkötö, elköltöttünk, és amit 2014-ig el fogunk költeni, az a költségvetés keretein belül marad. Ami Bulgáriát illeti, <clears throat> erről nincsen további információnk. Gressle asszony által említett projektek a regionális eszközökre vonatkoznak. Például Bulgáriában ebben az összefüggésben mi nem finanszíroztunk semmilyen projektet. Az illetékes biztostól kell választ kérni erre. Persze a Galileo projektnek a jelentőségével kapcsolatban még nagyon sok mindent mondhatnék, de hát nincsen túl sok időnk. Jeli Szende asszony következik. Ajala Szende asszony következik. Sí, yo de nuevo sobre, sobre Galileo, el tema del día, entre porque... Ese... Köszönöm szépen, elnök úr. Most itt a Galileo projektről beszéltünk, ugye nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Aztán a közlekedés projekt től az ipar felé teszik át a Galileo projektet. Két kérdésem van önhöz. Először is, Tajani jól. Lesz-e elég pénz az ipar finanszírozására? Mert a kezdetekben a Galileót máshogy finanszírozták. Kérdezem, hogy az ipari tárcán belül lesz-e elég pénz a Galileo projektje, projektre. És emellett kérdezném még azt is, hogy ami az ipari tárcában való finanszírozást illeti, ez elegendő lesz -e, tehát a, a Galileo projektre. Amit láttunk a sajtóban azzal kapcsolatban, itt egy eljárási kérdés merül föl. Először is a bíróság vizsgálatot tart, és aztán utána ön a szakbizottság előtt beszámol. Itt a Galileóval kapcsolatban már elértük a kritikus pontot, úgyhogy a számvevőszék elkészítette az első audit jelentését, és úgy látjuk, hogy a Galileo projekt válságban van. Most pedig mindent beindítottunk, mindent útjára indítottunk, lehet, hogy az egyeztetés nem volt eh, elegendő. Lehet, hogy egyszerűen ez nem volt elegendő a számvevőszék és eh, a bizottság között. Liberacki úr, a jelentéstevő itt ebben a szakbizottságban, de én is készítek jelentéseket. Látom, hogy ön nagy előrelépéseket tett a hálózatok területén, vagy a földközi tengeri térségben a szomszédságpolitika, vagy a szomszédos területekkel, és megprób megpróbáljuk minél hatékonyabbá tenni ezeket a programokat. De kérdezem, hogy a, a közlekedési főigazgatóság eh, hálózatai, főigazgatósághoz tartozó hálózatok finanszírozása hogyan kapcsolódik össze más hálózatok finanszírozásával. És ami a e, treneket illeti, a szakbizottság a tagállamokat eh, arra próbálja kötelezni, hogy a társfinanszírozás esetén legyenek elszámoltathatóak az Európai Parlament felé. Kérdezem, hogy mi az ön tapasztalata a közlekedési főigazgató, főigazgatóságban hogyan tudjuk kötelezni a tagállamokat arra, hogy társfinanszírozzák a transeurópai hálózatokat? Van-e valami speciális mechanizmus erre? Hogyan tudjuk őket rávenni arra, hogy osszák meg a terhet velünk, mert különben nem lesz elég társfinanszírozás? Köszönöm. Allora, Jara Sender, cercherò di essere eh, sintetico. Eh, no, la... Igyekszem majd röviden válaszolni. A parlamenttel való együttműködés, illetve a tanácssal, meg hát a számvevőszékkel való együttműködés is természetesen szükséges és hasznos. Mert enélkül nem tudunk hatékonyan dolgozni. Ha éveken keresztül sikerült elérni a parlament állandó ellenőrzése mellett és a számövőszék gyakori ellenőrzése mellett idáig eljutnunk, akkor az azt mutatja, hogy igenis ezt a közös munkát meg tudjuk csinálni. Hát a Költségvetési Ellenőrző szak, Ellenőrzési szakbizottságba bele tud szólni, és megvannak az eszközei arra, hogy segítsen, adott esetben pedig felhívja a figyelmet a munkajavításnak lehetőségeire vagy hibákra. A számvőszékkel kiváló együttműködést alakítottunk ki, amikor tisztázni kellett kérdéseket, akkor eh, közösen kerestük a megoldást, ha javaslat érkezett, mi ezeket szívesen fogadtuk, és én személyesen is igyekeztem reagálni, válaszolni, és minden nemű javítási ötletet elfogadtunk, amikor a közpénzek felhasználásáról volt szó, ezt azonnal igyekeztünk beépíteni a munkánkba, és ez konkrét segítséget is jelentett a politikai együttműködésen túl, ami pedig a TENT és a TEN hálózatokat, a Galileót illeti, egyértelmű, hogy mit akarunk. A Galileo megkönnyíti az életünket, mint hogy a GPS-ről már ismerik. Ez egy navigációs rendszer, egy apró kis készülék, ami lehetővé teszi, hogy könnyebben eligazodjunk. Micsoda társadalmi haladást is jelent ez, nem csak technikailag. A Galileo segítségével életeket lehet megmenteni, és lehetőséget kapunk arra, hogy olyan területeken lépjünk, ahol eddig nem tudtunk. Egy ilyen európai rendszer segítségével katasztrófavédelmi, mentési rendszereket tudunk jobban üzemeltetni Haitin. Már láttuk, hogy mik, mik vannak. Van egy műholdas rendszer ott is, amelyik működik, és célzottan lehet a segítségével beavatkozni és fellépni. Tehát ez az egyik lehetőség, amit mi is kínálni tudunk ezen túl. Vonatkozik ez az afrikai kontinensre is erőforrások jobb felhasználása válik lehetővé, a Galileo rendszert ne csak technikailag értékeljük, itt az EGNOS már megvan, ugye ezt ismerjük, ennek a nagyobb testvére a Galileo, ezt már régebb óta használjuk, ezt az EGNOS-t, és azt gondolom, hogy itt szinergia hatásokat lehet elérni. A GPS-szel is együtt lehet működni, persze. Például a szignálokat észszerűbben lehet eh, elosztani, eljuttatni valakihez, mm, mondjuk az Egnoson vagy a Galileon keresztül a kisebb repülőtereket eh, jobban lehet eh, használni, az Egnos szignálok és a Galileo szignálok egyfajta szinergiahatását lehet elérni. Kis regionális repterek ebből profitálhatnak, és ez már megint egyfajta társadalmi hatással jár, ami pedig a tentít illeti. Itt továbbra is dolgozni fogunk, ellenőrizni fogunk. A legutóbbi számövőszéki jelentés óta egy sor új eszközt alkalmazunk, szabályozást alkalmazunk. Prioritást élvező projekteket határoztunk meg, hiszen ez volt az egyik kérés, az ügynökségeknek megvan a saját szerepük, Alizende asszony, ismerjük a koordinátorok rendszerét, a koordinátorok igyekeznek a bizottság részéről a tagállamokat meggyőzni, hogy lépjenek túl a bürokratikus hatásokon. És Természetesen a tagállamoktól mi elvárunk bizonyos dolgokat, és ezt, mert mi költjük el a pénzünket, éppen ezt ellenőrizni is kell, és hogyha a tagállamok nem intézik a saját ügyeiket, nem ruháznak be kellően, akkor az egész TEN-T rendszer bukásra van ítélve, vagyis van egy feladatunk itt, vezetnünk kell, irányítanunk kell ezt az egészet, és abban bízom, hogy nem csak pénzekről beszélünk majd, hanem a finanszírozási kötelezettség teljesítése után egyéb feladatokat is elvégeznek, és be, sikerül bevonni a magánfeleket is, hiszen a finanszírozásnál őket se tévesszük szem elől, és erre hívta fel a figyelmet a számbevőszék 2007-2013-as időszakra, hogy a több éves finanszírozási döntésekre van lehetőség most már, méghozzá ezt támasztja alá a pontszerű és hatékony ellenőrzés. A bizottság döntése a finanszírozás alapján és a parlamenti ellenőrzés alapján úgy születik meg, hogy szorosan együtt működünk a tagállamokkal és a végrehajtó ügynökségekkel. Ezek fontos dolgok, ezek számomra is egy központi kérdést jelentenek. Ezt mindig elmondtam a közlekedési szakbizottságban, és a tagállamoknak is be kell tartaniuk az ígéreteiket azokat a pénzeket, azokat az összegeket, amelyeket kilátásba helyeztek, nekik át kell utalniuk. Ami pedig a Galileo finanszírozását illeti, itt várnunk kell 2013-ig, és mm, addig elvégezzük a dolgunkat, és utána meglátjuk, hogy megy tovább. A Galileo finanszírozását egyébként leválasztottuk a TEN hálózatokról, külön költségvetési fejezet az, amely ezt tartalmazza. És akkor majd, ha az új költségvetési terv megszületik, akkor meglátjuk, hogy mit tudunk onnan megszerezni. Én azt gondolom, nem történik lényeges változás, ha áttoljuk az egészet egy ipari területre nem csak a Galileóról beszélünk itt, hanem egy űrhajózási vagy ilyen területen lévő politika hangolásáról és Gajer úr, parancsoljon. Teljesen elfáradtam a hosszas választól, amit a biztos úrtól hallottunk. Túl sok időnk persze nem is maradt, úgyhogy nagyon rövid leszek. Biztos úr, arról beszélt, hogy a Galileo projektben elképzelhető költségnövekedések. Mi itt valamennyien a parlamentben meg vagyunk győződve arról, hogy a Galileo haladást jelent, mert különben a parlament az eddigi drágulásokat nem fogadta volna el. A kérdésem az, hogy egy point of no return túlléptünk-e már a Galileo esetében, tehát honnan már nem lehet visszafordulni, és ha ez így van, akkor hogyan tudjuk megakadályozni, hogy az ipar követeléseivel szemben, ugye ahol ők hajtják az árakat, hogyan tudjuk ezt megakadályozni, hogy felhajtsák az árakat az ipari oldalon, hogy ne kerüljünk abba a gyanúba, hogy ez a projekt az európai űrhajózási ipar önkiszolgáló üzletévé vált. Ho capito perfettamente la sua domanda, ma la risposta... Nagyon jól értettem a kérdését, megértettem a kérdését, a választ pedig megtalálja abban a döntésben, amelyet néhány héttel ezelőtt hoztunk meg, amikor ez a három in, amikor a három pályázatot odaítéltük valakinek, három vállalatról volt szó, tehát azok, a, azok kapják meg a munkát, amelyek a bizottság által meghatározott maximális ár alatt maradnak, vagyis a főigazgatóság és az ügynökség figyelembe vette az árérték arányt hogy most itt különböző vállalatokat sikerült bevonni, és a műholdaknál is ö, ö, úgy járunk el, hogy egy-egy vállalat kapja meg a gyártást, tehát több vállalat vesz részt ebben. Ez éppen azt jelenti, hogy volt, éppen azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság nagy súlyt helyez erre, és távolról sem szándékozik ö, az ipar nyomásának eleget tenni. Mi ezt a nyomásgyakorlást nem tudnánk elfogadni, nem is fogjuk. Némi árváltozás van, áremelkedés van, de ilyen ambiciózus projektekben ez mindig van. Nyilván a piac ö, látható itt, de és ez ilyen előfordulhat, de hát zsarolni nem engedjük magunkat. Lehet, hogy kemény szavakat használok, de még egyszer mondom, zsarolni nem engedjük magunkat. Még egyszer felhívom a figyelmet a legutóbbi pályázatok odaítélésénél. Nagyon egyértelműen beszéltünk, minden egyes területet órákon keresztül vitattunk meg az odaítélésnél, és mindig kerestük azt a megoldást, amely az európai polgárok számára a legjobbat jelenti, mert hiszen az ő pénzükről van szó. Határozott politikai szándékom az, hogy semmiféle zsarolásnak nem engedek, vagy bármiféle monopólium fellépésének nem engedek. Azt gondolom, hogy a verseny a termékek minőségének javára válik. Most nem kell ehhez szisztematikusan hátrányba hozni valakit, vagy éppen fordítva előnybe. A projekt maga persze előre haladt már. 2014-ről beszéltem, amikor éles üzembe mehet a Galileo, de hogyha a projektet persze ki akarjuk még egészíteni, ki akarjuk bővíteni, tehát amikor már az összes műhold eh, mm, tényleg működik teljes mértékben, tehát nem csak elkezdett működni a rendszer, hanem amikor már teljes mértékben operatív a rendszer, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy fontos, a parlamentnek látnia kell, a projekt már működik, és ha a bizottság, a tanács és a parlament úgy gondolja, hogy az eredeti tervek szerint valósítja meg a projektet, akkor adott esetben előfordulhat bizonyos összegekre szükség lehet. Megismétlem, én azt mondtam, a meghallgatás során már korábban is mondtam, hogy bármikor eljövök és elmondom a véleményemet. Tehát ha változás van, akkor én előtte önökkel beszélni fogok, és ott a véleményemet hangoztatom. Tehát én egyébként ami a politikai értékelést illeti, azt már ma is el tudom mondani. Tehát gazdasági, pénzügyi, végleges eredményekről nem tudok beszámolni. Politikai értékelést tudok ma adni és majd együtt, közösen meg kell állapítanunk, hogy milyen pénzügypolitikai, gazdasági döntéseket tudunk meghozni. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem, mm, az elnök kérdése, a, négy, a négyes számú válasz, a Lyon-Torino szakaszról beszélünk. Milyen költségek vannak itt? Hát itt adott összegeket osztottak fel, mert úgy gondolták, hogy a jó szándék is fontos, stb. stb. Egy 2004-2005-ös eset ez, amiről beszélünk, egy hiba fordult elő, az érintett tagállam kérelmet nyújtott be, aztán a régi bürokratikus szervezet reagált erre, és nem döntöttek pozitívan a tagállam javára, amelyik hosszabbítást kérte, a pénzeket elosztották, és tényleg semmiféle rossz szándék, tehát jó szándékú volt a tagállam hozzáállása. Azt gondolom, hogy ezt a kérelmet, az Európai Bizottságnak pozitívan kellett volna megítélnie. Tehát egy hivatali, egy bürokratikus hiba fordult elő akkoriban. És a dokumentum elakadt valahol, ahol nem kellett volna, de csalásról nem lehetett beszélni, semmiféle szándékosság nem fordult elő, egy hivatali probléma merült fel. Nyilván gond a bürokrácia, lehet azt kifogásolni, de csalásról nem beszélhettünk, semmiféle szándékosság nem fordult elő, minden a szabályok szerint játszódott le, és azt mondtuk, hogy jó, a határidő meghosszabbításába belemegyünk, mert erre van jogigényük. Ezt egyébként belátta az Európai Bizottság, jó, a bürokratikus hiba miatt ne legyen túl szigorú a büntetés, mert szándékosság nem megállapítható ebben az esetben, ilyen, ilyen csalásról, tehát nem beszélhetünk. Én egyszerűen nem, a, nem látható a, például a visszaélés Keszle asszony. Szeretnék egy kérdésre emlékeztetni, ami nyitva maradt, talán még megkapjuk a választ. Tehát arról van szó, hogy az Eziát hogyan, tud, az ezát hogyan tudjuk ellenőrizni, hogyan tudunk belenézni az ottani dokumentumokba. come controlliamo le offerte che vengono fatte eh, rispondendo alle. Nos, ellenőrizzük azokat a pályázatokat, amelyek érkeznek hozzánk. Van itt, eh, egy delegáció kapott eh, telj, teljes körű hatalmat az ezával kapcsolatban, és a végleges döntés az Európai Bizottsági. Az legutóbbi három pályázatnál az volt a helyzet, hogy én megnéztem az ez a munkáját a főigazgatóságon keresztül. Megvizsgált a főigazgatóság megvizsgálta a különböző lehetőségeket, árértékarány, főső plafonok és a különböző mutatókat összehasonlítottuk. Nagyon fontosnak tartottam az árértékarányt, hogy ne alakuljon ki monopól rendszer, monopólium, és természetesen a polgárok érdekeit eh, tartottuk szem előtt. A szerződést az ESA tölti ki. Hogyha a kutatási fázisból rátérünk az operatív eh, fázisra, akkor a Galileo közvetlen előzés, a bizottság közvetlen ellenőrzése alá kerül a teljes mobilizációt az Európai Bizottság végzi majd, és mindez a költségvetés része lesz. Éppen ezért a 2009-es költségvetésben az EGNOSZT is figyelembe vesszük, hiszen itt közvetlen igazgatási feladataink vannak. Hogyha a Galileónál is ez a helyzet, akkor az egyes vagyonértékeket az Európai Bizottság rendszerébe fogjuk bevenni. Tehát létezik az ügynökség számára kiadott megbízás, az ügynökség minden számunkra fontos dokumentumot eljuttat hozzánk, és ez, ez a részt vesz <clears throat> az intézményközi csoport ülésén, a tanács és a parlament ülésén. Azt hiszem tehát, hogy az intézményközi munkacsoporttal szorosabban együtt kellene működni, és nagyobb politikai e, súlyt kellene adni ennek. Ott is, e, ahol az egyes e, problémák részleteiről van szó. Előző életemben, amikor még újságíró voltam, megpróbáltam a sorok között olvasni, megpróbáltam így megtalálni a valódi lényeges tartalmat. És az volt a benyomásom, hogy az ezzel mindig korrekt módon válaszolt, korrekt módon reagált. Persze mi is hajlandóak vagyunk az Európai Parlament javaslatait fogadni, hogyha önöknek kérdéseik vannak, kétségeik vannak, javaslataik vannak azzal kapcsolatban, ami az intézményközi munkacsoportban megvitatásra kerülhet, szívesen találkozom a képviselőkkel, és tisztázom ezeket a kérdéseket. Emellett én magam is tudok, tudom továbbítani a kérdéseiket az ezának. Kreszle asszony, Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy a kérdéseket megpróbálja megérteni. Mindenféle finanszírozási modellek vannak az Európai Unióban. Az érdekel engem, hogy ezt a finanszírozási modellt hogyan képzeljük el az ezával kapcsolatban, hiszen a fő igazgató az aláírásával biztosítja azt, hogy minden korrekt, minden megfelelő, de hogy ön hogyan győződik meg erről? milyen pénzügyi finanszírozási modellről van itt szó, és az Európai Bizottság belső auditorának van-e ehhez eh, hozzáférése? Hogyan, hogyan jutnak ehhez hozzá? A külső auditor ellenőrzési eh, feljegyzését megkapják-e? Hogyan képzeljük el az EZA ellenőrzésének az ellenőrzését, ugyanis az a menedzseli ezt az egész történetet, ezért tartom ezt az egészet annyira fontosnak. Köszönöm szépen, szól a válasz. Nincsen túl sok időnk, mondja az elnök. Biztos úr, a Galileóról már beszéltünk a korábbi üléseken is. Ez ugye nagyon érdekli ezt a szakbizottságot, főleg az átláthatóság miatt. Ön azt mondta, hogy a kiadásokat a polgárok érdekében fogalmatosítjuk, és ezért ragaszkodik Greszle asszony ahhoz, hogy megkapja a választ erre a kérdésre. Főleg ami a kiírásokat, a pályázatokat illeti, fontos az, hogy az Európai Bizottság ígéreteket tegyen. Főleg ami a költségvetési ellenőrzést illeti. Biztos úr válasza hangzik el. Köszönöm szépen, elnök úr. Az együttműködés nagyon-nagyon hasznos. Amit itt a parlamentben megígérek, nos, 15 évig én is parlamenti képviselő voltam, nos, amit én itt megígérek, ez formális dolog, ez, ez hivatalos ígéret. Mindenféle szükséges anyagot, dokumentumot eljutatunk önökhöz, hogyha erre szükség van. A kettes válaszban ugye azt írtuk, hogy milyen egyezményekre került sor az ezával. Ugye megbíztuk, meghatalmaztuk az ezát, hogy az egész kutatási fázis le tudja fedni. Megismételni tudom csak, amit már mondtam. A végleges döntést mi hozzuk meg, a, az ügynökség írja azonban alá a az aláírandó dokumentumokat. Azt hiszem, hogy ez jó így. A kooperációs modellt megváltoztattuk az EZA és a, az Európai Bizottság között. Az EZA az Európai Bizottság egy ügynöksége amelyet, amelyet mi kiszolgálunk. Hogyha a kutatási fázis lezárult, akkor a Galileo teljes mértékben az Európai Bizottság ellenőrzése alá kerül a közvetlen ellenőrzése alá. A teljes dokumentáció, amelyet Kressle asszony szeretne, ezt be, be fogom neki nyújtani, és megkérem az ezáltalra, hogy hozza nyilvánosságra ezeket az anyagokat. Az e a mindig is nagyon nyitott volt a parlamenttel szemben is az e a képviselői is részt vettek a parlamenti üléseken, különböző intézményközi munkacsoportokban, e, együttműködtek, adatokat mutattak be, számokról számoltak be. Bemutatták, hogy hogyan áll a, a fejlesztés. Ez még a legutóbbi, legutóbbi három megbízás kiadása előtt volt. Tehát a parlament megkapta az összes információt, amelyet a képviselők kértek. Ezt a jövőben is így fogjuk, te, így, így fogjuk csinálni. Az intézményközi munkacsoport a kapcsolatban ugye a parlament dönthet, hogy négy képviselőt küldi ebbe a munkacsoportba. De már ahogy mondtam, mindig is hajlandóak voltunk a Galileo esetében a lehető legnagyobb transzparenciát megvalósítani. Elnök úr, mondják meg, hogy milyen dokumentációt szeretnének kapni, mit szeretne a szakbizottság, és megteszem mindent annak érdekében, hogy időben megkapják ezeket az anyagokat. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm Tajáni biztos úrnak, és most rá kell térnünk a következő napi rendi pontokra. Akkor most következik a 2008-as mentesítés, ami a különböző ügynökségeket illeti, először is az Európai Rendőrségi Ügynökség és a Frontex. Európai Rendőrakadémia és utána a Frontex. Először is megadom a számvevőszék illetékes tagjának a szót. Okay, thank you very much. It was nice. <laughs> Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt eh, Kokobu tagok, a számvevőszék nevében eh, szeretnék be, eh, beszámolni az európai ügynökségek elszámolásáról, illetve ezeknek a szabályosságáról. A 2008-as évben 29 ügynökséget auditáltunk, ebből 25 szabályozási, a többi pedig végrehajtási ez egy másfél milliárd eurós költségvetésről volt szó. Két ügynökség, az Angeri és a harmonizációs ügy, belső piaci harmonizációs ügynökség Alicantában ezeknek külön mentesítésre kerül, ezek esetében külön mentesítésre kerül sor. Szeretném felhívni a figyelmüket két ügynökség eredményére, amelyeknek a, amelyeknek a ö, ö, képviselőit meghívták ide. Kezdjük a ö, rendőrakadémiával. 2007-ben a ö, számvevőszék minősített eset véleményét a, a könyvek megbízhatóságával kapcsolatban a megfelelő elkötelezettségi rendszer hiányában a 2008-as audit során megállapítottuk, hogy az elkötelezettségi rendszer végrehajtása nagy késlekedéseknek volt kitéve, és ezért nem sikerült megfelelően időben felvenni a pénzügyi szakembereket. A 2008-as könyvek ről szóló, könyvek megbízhatóságáról szóló véleményemben, amely nem minősített, a számvevőszék hangsúlyozta azt, hogy ezek a tények továbbra is kockázatossá teszik a, a bizottság pénzügyi nyilatkozatainak közzétételének a minőségét. A 2006-os és a 2007-es években a számvevőszék minősítette az álláspontját, ami a 2008-as pénzügyi évet illeti, az a vélemény, amely a az elszámolások alapjául szolgáló tranzakciók legalitását és szabályosságát illeti, az, elszám, az erről szóló vélemény megint csak minősített. A számvevőszék új eseteket talált azzal kapcsolatban, hogy szabálytalan tanácsadói szolgáltatásokat vettek igénybe, <clears throat> adminisztratív és pénzügyi szabályok megsértésére került sor szemináriumok szervezésében, tanfolyamok szervezésében és szabálytalan költségvetési elkötelezettségekre. Ami az európai ami a Frontex ügynökséget illeti, a 2008-as számvevőszéki DASPA, mm, amely az éves elszámolások megbízhatóságáról és legalitásáról, szabályosságáról szól, ez nem volt minősített. A számvevőszék megfigyelte megint csak azt, hogy 2008 végén 30,3 milliónyi kötelezettség előirányzatot kellett átvinni, a következő évben és 13 millió eurót kellett törölni, míg ezzel egy időben az ügynökség költségvetése 29 millió euróval növekedett, tehát 69 százalékkal az előirányzatok, átvitt előirányzatok szintje és a törölt előirányzatok szintje azt mutatja, hogy a Frontex nem um, igazán tudott megbirkózni um, bizonyos feladatokkal, és a számvevőszék emellett kritizálta azt is, hogy az ügynökség milyen döntéseket hozott, tehát úgynevezett grant döntéseket hozott grant egyezmények helyett, hiszen ez a gyakorlat nem tervezett az ügynökségek szabályozásában. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az audit munkán alapulva a számvevőszék továbbra is megállapíthatja, hogy voltak előrelépések az ügynökségek pénzügyi fegyelmében nagy előrelépésekre, nagy törekvéseket tettek annak érdekében a vezetők, hogy javítsák az elszámolási és az ellenőrzési rendszereket. Először is specifikus egyszerűsített elszámolási eljárásokat vetettek fel, másodszor eredmény alapú beszámolási eszközöket <clears throat> hoztak létre, ilyenek például a teljesítményindikátorok. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki részt vett ezeknek az ügynökségeknek a munkájában. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót. Köszönöm szépen, akkor megadom a jelentés készítőnek azt. szó. Szeretném elmondani, hogy 18-15-kor be kell fejeznünk ezt a napirendi pontot, ezért kérem röviden szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok Szándalova asszonynak az elmondottakért, és szeretnék a rendő, rendőrségi ügynökség igazgatójához fordulni. A szemináriumi kiadások komoly részt jelentenek az akadémia kiadásaiban. Hogy tudja megmagyarázni, hogy ez, erre nincsenek bizonylatok? Úgy általában szeretném megkérdezni, hogy tudja megmagyarázni azt, hogy újra és újra ilyen nehézségekkel szembesülünk, 2006. január 1-ével megváltoztatok az ügynökség státuszát. Hogy ne, hogyan lehet az, hogy nem dolgoznak a pénzügyi előírások szerint, mindenek előtt az abart rendszerre gondolok, miért nincs lehetőség arra, hogy az ügynökség betartja, betartsa a parlament által meghatározott 2008-as határidőket, miért nem tartják be a pénzügyi keretet, ami pedig a pénzek odaítelítését illeti, hogy, hogy majd magyarázza meg, hogy a parlament 2007-es jelentésében emlékeztetnek arra, hogy a parlament a közösség, a parlament előírt, hogy a közös, az ügynökségnek a közösségi szabályokat be kell tartania a közbeszerzéseknél. Éppen ezért az a kérdésem, hogy mit terveznek, hogy ezt a helyzetet megjavítsák. Minden eddig az akadémia nem, nem reagált. Aztán az Olaf, 2008-ban született meg az Olaf, idevágó szakasza, és itt vannak belső vizsgálatok, a pénzek felhasználásával kapcsolatban bizonyos közpénzeket magáncélokra használnak fel. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Az ügynökség azt válaszolta, hogy az ellenőrzést egy külső társaság végezte. A kérdésem most az, hogy ezt a, az ellenőrzést végre elvégzik-e már, hiszen már régóta ígérgetik. Azt is szeretném megtudni, hogy mikor közlik a vizsgálat eredményét. felvétel nagyon fontos, ez egy nagyon fontos kérdés, az akadémiának komoly problémája van a felvételekkel, ez egy strukturális nehézséget jelent természetesen, hiszen az akadémia színhelye 70 kilométerre van Londontól, és igazából nincsen tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedés. Hogy akarják ezt a problémát majd megoldani? Ami pedig eh, az ingatlanokat illeti, két tétel van, eh, ugye egy kettős regisztrációra nyilvántartásra került sor, és hiányoznak a regisztrációs, illetve a leltári számok. Miért két különböző rendszert alkalmaznak a az, igazga, az akadémia igazgatója 75 per 5-ös cikk alapján a pénzügyi rendtartásból származik ez. Nos, ez szerint kell neki egy jelentést készítenie, és az belső audit szabály szerint kell eljárnia. Nos, e, az itteni dokumentum nem felel meg ezeknek a kritériumnak, éppen ezért nem is kielégítő a kérdésem tehát az, hogy miért nem készítettek összefoglalást a mentességet kiállító cégszem, most pe, kiállító hatóság számára, most pedig a Frontexhez fordulok. Elnézést kell kérnem, mondja az elnök, félbeszakítottam, de egy kérdés, maga közben 12 kérdést tett föl, és ö, ö, egy kérdésről beszéltünk, szerintem adjunk lehetőséget a válaszra, mert különben lesz egy sor kérdés, amit nem válaszolnak meg. Tehát egy kérdés, egy válasz, így kéne dolgoznunk. Először hallgassuk meg egy néhány választ erre az első csoport kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Köszönöm szépen a számvevőszéknek, a támogatásukat, de ők is tudják, hogy vannak különbségek a 2007-es és a 2008-as helyzet között. Nagy eh, törekvésekre került sor, előrelépésekre került sor, és a pénzügyi eh, területen teljes mértékben lecserélődött a munkatársi állomány. A kérdés, ami a tanfolyamokat, szemináriumokat illeti. Tudniuk kell, hogy amikor bevezettük azt a rendszert, bevezettük az új rendszert, akkor nyolc állandó munkatársunk volt, akiknek száz különböző tevékenységet kellett megszervezniük a tagállamokban. Tehát ez nem volt egyszerű, nem volt egyszerű a feladatainkat elvégezni. Ez teljes mértékben e, problémát jelentett 2007-ben, sőt 2008 nagy, rész, nagy részében is. Mielőtt sor került a jelenlegi helyzetre, amikor is megváltozott az, a, tehát új munkatársaink lettek, lett egy közbeszerzési munkatársunk, lett egy igazgatási munkatársunk, és egyéb pénzügyi kérdésekkel foglalkozó munkatársak. Amikor a 2007-es évről beszéltünk tavaly, akkor a most pedig a 2008-as évről beszélünk, de már, már tavaly is vége volt a 2008-as évnek, ugye? De a 2009-es évet tudtuk megváltoztatni, azzal kapcsolatban tudtunk új ö, intézkedéseket bevezetni. Tehát a mentesítés mindig egy évvel később történik, úgyhogy visszamenőleg már nem volt lehetőségünk javítani. Nézzük a kérdéseket. Ami a szemináriumokat és a tanfolyamokat illeti, ezeket a tagállamok szervezik. Ezeknek különböző ö, nemzeti szabályaik vannak. És amikor az új szabályokat végrehajtottuk 2008 közepén, mm, akkor nem volt ez könnyű se nekünk, se a tagállamoknak, hogy megfeleljünk a szabályoknak. Hogyha megnézik e, a helyzetet, és a számbevőszék meg is tette ezt, 2008 első részét, első felét második felével összehasonlítva nagy előrelépésre került sor. Tehát e, mind a mi részünkről, mind a tagállamok részéről, hiszen a tagállamok azok, akik benyújtják a pénzügyi dokumentumokat, anyagokat, papírokat, számlákat, a szemináriumok után. Ez tehát nem a mi kezünkben van, velük együttműködve kell ezt elvégeznünk, és ez nem egyszerű. De hogyha megnézik az elkötelezettségek számát, kötelezettségvállalások számát, a rossz kifizetések számát, láthatják, hogy ebben nagy előrelépést értünk el 2007-hez képest, tehát egyre kevesebb a hibás tranzakció. Ami a tanfolyamokat és a szemináriumokat illeti, lehet, hogy a jövőben is lesznek nehézségek. Hadd mondjak egy példát. A tagállamok az összes ö, rendszerükben az, ö, a ö, beszállókártyákat ö, beszedik, de ezeket nem küldik el nekünk ezeket sose kapjuk meg. Kapunk erről hitelesített másolatot, de nagyon sok mindent nem kapunk meg eredetiben. Mert a tagállamok végzik ezt a munkát el. De hogyha összehasonlítják a 2007-es és a 8-as évet, és most a 2009-es évet, látni fogják, hogy az új rendszerrel, az új szabályokkal nagyon nagy változásra került másor. Ami a közbeszerzést illeti, 15 közbeszerzési eljárásra került sor, kettő-három nagyon nagy volt. Az egyik az ABAC training volt. Egy konzult egy tanácsadó céggel végeztük ezt el, amelynek az Európai Bizottsága van szerződése. Elkezdték a munkát, mi további tanfolyamot kért, rendeltünk tőlük, mert nem volt elegendő az eredeti. Aztán az év végén egy további szerződést kívántunk aláírni, és erről készített véleményt a számvevőszék, és azt állapította meg, hogy nem a meglévő szerződést kellett volna használni, hanem az új szerződést előbb meg kellett volna kötni. De tulajdonképpen a már meglévő két szerződés folytatására került sor. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezt elmondani, hiszen a másik közbeszerzés, amelyet megvizsgált a számbevőszék, az egyáltalán nem került bírálatra. Ami a munkatársak felvételét illeti, igen, vannak nehézségek. Tudják, hogy nagy hibát vége, vétettem három éve, amikor is elfogadtam azt, hogy a kollég, hogy a kollégiumból a Heathrow repülőtérre ingyenesen utazhassanak a kollégák. Ezt megvizsgálták, és kiderült, hogy nem szabadott ugye az alapokat ilyen célokra fordítani. Ahogy ezt megtudtuk, azonnal leállítottuk ezt a gyakorlatot, és elkezdtük beszedni, vagy visszaszedni a pénzt azoktól a kollégáktól, akik kihasználták ezt, akik használták ezt a rendszert. Egy személyen kívül mindenki, mindenki mástól sikerült visszaszerezni a pénzt. Még mindig sajnálom, hogy erre a döntésre sor került, ezt már elmondtam tavaly, és, de nem azért történt ez, mert az Európai Unió mm, alapjait akartam rossz célokra használni, hanem szerettem volna a kollégáknak segíteni, akik nem tudták használni a, köz, a tömegközlekedést azon a helyen, ahol mi dolgozunk. Ahogy tehát erről tudomást szereztem, azonnal leállítottam ezt a gyakorlatot. És beszedtük a, visszaszed, visszaszereztük egy személytől eltekintve, sikerült visszakövetelnünk a pénzt. Tehát ez azt hiszem, hogy megoldódott ez a probléma. Még a mai napig bánom, hogy ezt a döntést meghoztam. De azért hozta meg ezt a döntést, mert már 2006 előtt élt ez, mielőtt még Európai Uniós ügynökség lettünk volna. Ami a következő kérdést illeti, 2007-ben nem volt az összes vagyontárgyunk a e, vagyontárgy nyilvántartásban benne. Egy új nyilvántartás hozott, jött létre, és egy időben két nyilvántartás működött. E, az ellenőrzés és a működés szempontjából is, és gyakorlatilag 2008-ban semmi sem hiányzott, azonban e, két dolog volt, ami mindkét, nyilat, minden, mindkét nyilvántartásban szerepelt. Tehát még mindig ez a két rendszer él egymás mellett, ez igaz, de nem hiányzik semmi. Két dolog van a ö, számítógépek területén, amely mind a két nyilvántartásban szerepel. Ami a ö, működő rendszert illeti, tavaly ö, január 15-től egy új címkézési rendszert vezettünk be, de ezt nem 2008-ban vezettük be, amelyről évről most beszélünk. Tehát ezt meg kellett oldani, de nem 2008. decemberében oldották meg, hanem 2009. januárjában. Ami az Olaf eh, nyomozást illeti, vizsgálatot illeti, tájékoztattak arról, hogy lezárult ez, és ennek a jelentését el fogják küldeni a CEPOL irányító mm, vagy igazgató tanácsának. Nem láttam még ezt a jelentést, nem tudom, hogy mi van benne. Úgy tudom, hogy az Olaf ezt elküldi az Európai Bizottságnak és az igazgatóságnak. Eddig még nem kaptam erről információt. Remélem, hogy ezeket a kérdéseket sikerült megfelelően megválaszolnom. Hogyha valami kimaradt, akkor várom a kiegészítő kérdést. Köszönöm szépen. Sajnos alig maradt időnk, ezért azt kérem öntől, hogy röviden válaszoljon és amire nincs lehetőség, vagy ahol részletes kommentára van szükség, ott hossz, ott írásban válaszoljon. Most pedig, ami az Olaf képviselőkhöz irányuló kérdéseket illeti az Olafot, arra kérem, hogy írásban válaszoljanak, hiszen a többi ügynökségre is ezt a maradék 7 percet rá kell szánnunk. Tegye fel tehát a kérdéseit, parancsoljon, kolléganőt. Ennek ellenére a CEPOL igazgatójának el kell, hogy mondjam, hogy nem kielégítőek a válaszai. Akkor most kérdezek, és remélem konkrétabb válaszokat is fogok kapni. Most pedig a Frontex-szel kapcsolatban a költségvetés végrehajtása. A költségvetési ügynökség a költségvetés folyamatosan növekedett az elmúlt három évben, 2006-2007-ben, de még 2008-ban is a parlament megállapította, hogy túl sok pénzt csoportosítanak át, és azért voltak számok, amelyek túl magasak voltak ebben az összefüggésben. Hogyan tudja megmagyarázni ezt a helyzetet? A következő kérdésem pedig az, hogy mit kíván tenni az ügynökség annak érdekében, hogy a jövőbeli költségvetés növekedéseket kezelni tudja Egyébként pedig 17 millió eurós szubvenciót osztott szét az ügynökség egy egyoldalú döntéshozatal kapcsán, amit csak az ügynökség tett meg, de hát ilyen jogosultságot nem írnak elő. Hogy tudják ezt a mm, helyzetet megmagyarázni, hogyan képzelhető el ez a magas szintű szubvenció? Egyébként pedig már elhangzott, hogy ez a rendszer még továbbra is fennáll. Szeretném még elmondani azt is, hogy vannak rend... önök azt mondták, hogy vannak rendkívül belüli körülmények, miszerint egy szubvenciót el lehet helyezni, de természetesen nagyon sok kivétel fordul elő önöknél ez jelek szerint. Van-e olyan intézkedés, amely képes kezelni ezt a nehéz helyzetet? Most például, ami a kincstárnakot illeti, a Felder kolléga már készített a frontex kapcsolatban egy 2007-es jelentést, és azt mondta, hogy a készpénz felhasználásnál nem látható egy észszerű politika. Most pedig, ami a tagállamok összefüggését illeti, egy alapvető pontot szeretnék felvetni, ami a Front Frontex működését illeti, a tagállamokkal folyó együttműködés területén milyen kihatással van a költségvetés végrehajtására ennek az együttműködésnek, és mi hogyan kívánják ezt javítani, milyen intézkedéseket hoztak. Köszönöm szépen. Mielőtt most a Frontex képviselőjének adok szót, Cepolhoz, Olafhoz és a Frontexhez fordulok azzal a felszólítással, hogy válaszaikat írásban juttassák el január 29-ig, péntekig. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok az Európai szakbizot, Parlament Szakbizottságának és a szak, számbevőszéknek az együttműködésért. Nyilván nem most hallgatnak meg először. Különböző okokból amelyek ismertek mindenki előtt. Azt hiszem, hogy a feltett kérdések a jelentéstevő által feltett kérdések indokoltak. Hadd kezdjem azzal, hogy mindenkit emlékeztetek arra, hogy a tagállamok feladata és felelőssége a határvédelem. A Frontex koordinációs szerepet játszik, a tagállamok önkéntesen vesznek ebben részt. Ez azt jelenti, hogy amikor ennek az ügynökségnek a kapacitását létrehoztuk, ez olyan, E, mint hogyha egy háromszöget állítanánk föl, az egyik a tagállamoknak a szándéka, a második e, szög a e, pénzügyi szempont, a harmadik pedig, a harmadik szög pedig, a háromszög harmadik szöge pedig az emberi komponens. A két szög nélkül a harmadik nem létezik, tehát mindig együtt lehet csak ezeket nézni. Hogyha hogyha szeretném a, például az ügynökség pénzügyeit, vagy pénzügyi támogatását növelni, hát ezzel kapcsolatban nincsen igazán nincsen igazán szándék arra, hogy jobban együttműködjenek a tagállamok. Aztán el kell mondanom azt is, hogy most már sokkal jobb a költségvetési tudatosságunk, és ez a megalapozott, megbízható pénzügyi menedzsment eredménye. Tudjuk, hogy mik a költségvetési problémák, amelyet a szembe, amelyeket a számbevőszék is megemlített. Vannak még problémák azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok nem küldenek be számlákat, és aztán vannak problémák elhalasztott vagy törölt tevékenységekre. Ezekre kapcsolatban vannak, ennek megvannak az okok, megvannak az okai, például a tengeri tevékenységeknél, tengeri fellépéseknél, az időjárási viszonyok, a légi műveleteknél hasonlóan kerülhet sor ilyen törlésekre. Ami a számlák hiányát illeti, a, az ügynökség munkájának megkezdése óta hatalmas összegben több mint 10 millió euróról van szó, amely összegben nem küldték be a számlákat a tagállamok. Nagyon sok kis számlára került sor, ahol a teher, az administratív teher az ő véleményük szerint nem öm, öm, volt arányos. Tehát annyira alacsony volt a számla összege, hogy nem érte meg egyáltalán foglalkozni vele, vagy beküldeni. Ennyit, e, ez ennek tükrében elmondhatom, hogy 2007-ben is növekedett a Frontex költségvetése, 2008-ban is kb. 30 millió euróval, mm, és ez kb. 70%-nak felel meg. A költségvetés több mint 70 millió euró volt, és amit ezzel a pénzzel elértünk, az a következő. Növeltük az ügynökség műveleti intenzitását 93%-kal. Tehát 93%-kal több műveletre került sor. Ami az oktatást illeti, 192%-kal növeltük a tevékenységünket, tehát majdnem meg háromszoroztuk az oktatási tevékenységet a kiegészítő pénzzel. Kettős a problémánk. Egyrészt a 30 millió eurós növekedésre az év második felé után került sor, ezért nem igazán sikerült megterveznünk azokat a tevékenységeket, amelyeket az adott pénzügyi évben kellett volna megfinanszíroznunk. Éppen ezért a költségvetési végrehajtási mutatónk csak 51 százalék. De most új jó híreim vannak, a T8-as alapokkal kapcsolatban ez a 2008-2009-es átviteleket takarja. A végső 2008-as költségvetés végrehajtási rátája 83% volt, és ez szerintem egész jó. A probléma, ahogy önök is tudják, az az, hogy abban a pénzügyi évben kellett volna ezt megvalósítani, nem pedig átvitelekkel. A jelentéstevő kérdezett a kivételekről is. 2008-ban 167 eh, kivételre került sor, ez több mint 20 millió eurós értékben valósult meg, főleg azért, mert késve érkeztek a dokumentumok a tagállamok részéről a tengeri műveletekre. Szándékosan erre a területre koncentráltunk, és a jó hír az az, hogy 2009-ben csökkentettük a kivételek számát, tehát felére csökkentettük ezt, és a kivételek értékét 85%-kal sikerült csökkenteni, tehát kb. 3 millió euróra. Ez, ezek a jó hírek. Néhány szót szólnék még, mielőtt rátérek a 2009-es kérdésekre. A 61%-os volt a költségvetési végrehajtási ráta. Ez 10%-os javulást jelent. Ahogy már említettem, nagyon nagy javítást, javulást értünk el a kivételek esetében, növeltük a műveleti intenzitást több mint 70%-kal, és a 11%-kal növeltük a tanfolyami napok számát. Azt hiszem, hogy, ahogy megpróbáljuk a tagállamokat arra bátorítani, hogy legyenek aktívabbak, főleg az ügynökség igazgatósága által. Így próbáljuk a tagállamokat jobban elkötelezni. Ebben sikerült jobb eredményt elérni, költségvetési szinten is. A 70 millió eurós összegről szeretnék, szeretném elmondani, hogy az érdekelt felek itt büntetés végrehajtó illetve jogérvényesítő ügynökségek, ezek rendkívül, rendkívül megbízható partnerek. Az Európai Számvevőszék azt javasolta nekünk, hogy az egyoldalú felajánlások nem a megfelelő eszközök, így most a keret egyezmény sikerült elfogadni két kivétellel az összes tagállamban. A kivételeket már említettem. Ami a menedzsment politikát illeti, itt ebben majd részleteibe megyek ennek a kérdésnek az írásos válaszokban. 2008-as év sokkal jobb volt, mint a 2007-es, és a 2009-es év pedig még jobb, mint az azt megelőző. És ezáltal elmondhatom, hogy a költségvetés a költségvetés egyre jobb mértékben kerül felhasználásra, és ez az ügynökség tapasztalatának köszönhető. Természetesen várjuk a pontos írásos válaszokat is. Mielőtt a következő napi rendi pontra térünk rá, Sándorova asszonynak szeretnék szót adni, ő képviseli a számlevőszéket. Köszönöm szépen, csak hangsúlyozni szeretném, hogy, hogy az felajánlások döntésével kapcsolatos ügyeket nem ítélte el a számbevőszék, nem tekintette ezt illegálisnak, ezt csak egyszerűen annyit ajánlottunk, hogy egy jogi keretet dolgozzanak ki erre. Grazie. Köszönöm szépen. Ha további hozzászólás nincs, akkor az utolsó napi rendi pont következik. Még van, úgy látom. Jó, van még hozzászólás. Elnézést, egy dolog érdekelt volna engem. Úgy értettem, hogy a jelentéstevőnek az Olafhoz is volt kérdése. Kérdezem, hogy erre kaphatunk-e választ. Hallottuk a Frontex és a Szepol válaszát de az Olaf ot is szeretnénk meghallgatni. L'ho già detto, forse non ha ascoltato oppure era... Nos, az a helyzet, ezt el is mondtam, lehet, hogy akkor éppen kint járt. Egyszerűen nem maradt idő, nem, nincs idő, 18.30-kor vége, és most még van egy napi rendi pontunk. Az Olafról azt mondtam, hogy ők majd írásban válaszolnak a raportőr kérdésére január 29-ig. De ha egy percben meg tudja csinálni, képes egy percben válaszolni, akkor megadom a szót. De tényleg egy perc? Köszönöm szépen, elnök úr. Másfél, jó? Másfél perc. Azt gondolom, meg lehet csinálni ezt gyors válaszsal. Ami a Frontexet illeti, nincsen nekünk különösebb problémánk ezzel. Ami a Szepolt illeti, el kell, hogy mondjam, hogy az Olaf június 19-én 2008-ban egy nyomozást kezdett, eljárást kezdett, egy bejelentés alapján, amit visszaigazolt a későbbiekben a számvevőszék. Nos, szabálytalanságok fordultak elő, ezek egyébként a mellékletben szerepelnek, hogy konkrétan miről van szó. Johansen úr elmondta, hogy úgymond időközben ez jobban működik, ezt tudomásul veszem, veszem emlékezt tetett ő is arra, hogy nagyon sok volt a szabálytalanság. Egyébként az eljárás gyorsan lebonyolították, lebonyolítottuk, mert elég sor szabálytalanság fordult elő, amiket meg kellett vizsgálni a legkülönbözőbb területeken is, például a vagyongazdálkodásban, a tárgyi eszközöknél, akkor ide tartozik a közbeszerzés is, az új munkatársak felvétele, tehát minden olyan területen, ahol a költségvetési rendtartás lakás érintve volt, szabálytalanságokat láttunk. Aztán 2009-ben lezártuk ezeket a, ez, ezt a vizsgálatot, és ezzel a témát meglehetősen gyorsan lezártuk. Ami a dossziét illeti, ezt továbbítottuk, még hozzá erre feljogosított személyeknek. Egyrészt a Governing Board jelenlegi elnökének, a Szepolnál, aztán az Európai Bizottság fő titkárának, hiszen bizottsági alkalmazottakról is szó volt, és a nemzeti igazságszolgáltatásnak is, itt a britekről van szó. Ezt a jelentést viszont nem teszük közzé, más személyeknek nem adjuk tovább a jelentést. Az Olaf nem egy fegyelmi hatóság, vagy grémium, vagy testület, tehát mi csak választ adunk, tehát, hogy ha valaki tőlünk kér egy véleményt, akkor eljutatjuk a jelentésünket hozzájuk, és a vizsgálataink alapján, és ezek után érvényesíthetik a, a fórumok a jogaikat. Vonatkozik az az igazságszolgáltatásra is. Egyet viszont szeretnék elmondani, a helyzet tényleg javul de az Olaf nem a számbevőszék. Nem a mi dolgunk, hogy elmondjuk, hogy valami jobb vagy rosszabb. Mi persze örülünk. Mi egyet teszünk a feladatunk alapján, hogy szabálytalanságok fordultak elő, ezeket megnevezzük, és ezzel a dolog elintéződött. De ennek ellenére most azt mondhatom, hogy fokozatosan javul a helyzet. Az ávak eljárások beindultak, Ami pedig a mentességet illeti, ez egy pozitív dolog, mm, a jelentés elkészült, és az érintett hatóságoknak a jelentéseket eljutatjuk. Köszönöm szépen, ezzel a hatodik napi rendőrkodik, ez az Európai Beruházási Bank éves jelentése. Igaz Lundpoft adok szót a számbevőszéktől. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagy érdeklődéssel olvastam Deutsch Tamás által elkészített jelentést, tervezetet, és szeretnék gratulálni Dolcs úrnak, és köszönöm a támogatását. Azt hiszem, hogy ön a jelentés tervezetében minden fontos kérdésre kitér különös tekintettel. Nagyra értékeltem három dolgot, hadd említsem meg ezeket. Felismerte, hogy mennyire fontos megfelelő e, banki felügyeletet létrehozni. Az Európai Unió ugye e, legyen az Európai e, Beruházási Banknak az egyik részvényese, és ami pedig az a harmadikat illeti az Európai Fejlesztési Alap tekintetében, ezt európai adófizetők pénzéből fizetik. Jobb lenne tehát itt mentesítést adni ennek a beruházási eszköznek ebben a, ezen a fórumon. Ennyit tudok csak elmondani, és köszönöm szépen. Most pedig Deutsch úrnak adok szót. Köszönöm a szót, mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt eh, eh, bizottság. A idő előre haladtára való tekintettel engedjék meg, hogy a nemzeti parlamentemből, a magyar parlamentből jól ismert fordulattal éljek. nineteen esztendőn keresztül voltam a Magyar Nemzeti Parlamentnek a képviselője, és ilyen helyzetekben, amikor nagyon kevés idő maradt egy téma megtárgyalására, akkor az előterjesztő azt mondta, hogy az előterjesztés az magáért beszél, az előterjesztésben minden lényeges álláspontja, véleménye, javaslata szerepel. Ugye megengedik, akkor most én ehhez a fordulathoz nyúlnék vissza. Az előterjesztés magáért beszél, minden lényeges javaslatomat, véleményemet, kritikus és támogató álláspontomat tartalmazza az előterjesztésem. Szeretném megköszönni a bizottság munkatársainak a közreműködést, és szeretném megköszönni Krajankúr úrnak, illetve az EIB Brüsszel irodája munkatársainak azt az együttműködést, ami hozzájárult ehhez a jelentéshez. Grazie, rapidissimo. Köszönöm szépen. Hát jövök, aki szúrja szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a jelentéstevő nagyon sok dolgot összefoglalt, és látom, hogy nagyon nagyban dicséri a bankot, és örülök, hogy erre is lehetőség van. Ez így van, hiszen a bank eddig megfelelt eddig a kérésünknek. Egy dolog van, amire utalt a számvevőszék is, mégpedig az Európai Fejlesztési Alap és az adók kérdése osztjuk azt a megközelítést, hogy itt adópénzekről van szó, amelyeket gyakorlatilag ellenőrzés nélkül költenek el. Úgyhogy kérem az elnök urat, hogy nézze, nézzen utána, hogy lehetőség van-e arra, hogy hívjunk ide meg egy minisztert, tehát egy kormánytagot. A tanács ugye megpróbál lavírozni, egy kicsit ellavírozni a dolgok mellett. Itt van Németországban például új kormány van, ahol olyan valaki miniszter a fejlesztés fejlesztési együttműködésért felelős miniszter, akinek a pártja ez ellen szállt eddig sikra. Hajlandó eljönni hozzánk és beszélni erről a kérdésről. Talán jó lenne februárban vagy márciusban erre sort keríteni. És a nagy kérdés az Európai Beruházási Bankról még, még jönni fog. Ugye a Lisszaboni szerződés alapján ugyanis megváltoznak a feltételek, úgyhogy ez, erre a vitára úgyis sort kell keríteni. Nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek a munkáját, tényleg szinte minden benne van a jelentésében, amire, amit hallani akartunk. Elnök, köszönöm. Kalfin úr következik. Köszönöm szépen. Nagyon sok fontos kérdés van Deutsch úr jelentésében, és ezek a kérdések eh, megvitatásra kerültek a eh, szakbizottságunkban. Ezek ugye bankra vonatkoznak, nem szeretnék nagyon kitérni a különböző részletekre, nagyon érdekes eh, pontokat említett itt meg Deutsch úr, de szeretnék koncentrálni egy fontos bizottságnak a munkájára, amely február 15-én egy jelentést fog készíteni a jövőbeni az Európai Beruházási Bank jövőbeni szerepével kapcsolatban. A február 23-án fogja az Európai Parlament megtárgyalni ezt a jelentést. Míg ezekről a kérdésekről beszélünk, amelyek igazán fontosak, és Dolcsúr jelentéséről is, ne felejtsük el, ennek a speciális, szak, ennek a speciális bizottságnak vagy munkacsoportnak a, a jelentését. És amikor erről beszélünk, akkor az is nagyon fontos, hogy koordináljuk a munkánkat, hogy minden fontos kérdést figyelembe tudjunk venni, hiszen különböző javaslatok, különböző megoldások merülnek itt föl a különböző munkákban. Köszönöm szépen! La rândul meu vreau să salut proiectul domnului uh, Deutsch, dar uh, aș vrea totuși să spun că a fi fost foarte relevant. Köszönjük szépen! Dolcsúrnak a munkáját, és el szeretném mondani, hogy igen, nagyon fontos és, és releváns munkáról van szó, nagyon fontos értékelni a technikai támogatási programokat, és azt, hogy hogyan hajtották ezeket végre. Talán olyan programokat is felvehetnénk ide, mint például a Helen program főleg most a gazdasági válságban, a Lisszaboni szerződés kontextusában lehet, hogy ez egy kicsit zárójelbe került, mert a válság fontosabb, de azért szeretném tudni, hogy mennyiben használtuk ki ezeket az beruházási lehetőségeket, hogy az innovációs és kutatási projekteket támogassuk. Köszönöm, Evaugan úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom a finanszírozás és a bürokrácia, finanszírozás szempontjából a bürokrácia csökkentését, egyéb finanszírozási lehetőségeket meg kell néznünk. Három fontos, a Jeremy, a Jasmine és a Jessica nagyon fontos programok a nyolcadik oldalán a jelentésben ezt a három programot meg is említi a jelentéstevő, és ezeknek a jelentéseknek az értékelésére is sor kerül. Ez nagyon fontos ötlet. Amit nem említ azonban meg, az az a Jessica e, program jövője. Nagyon fontos e, pénzügyi programról van itt szó, főleg Wales, Wales szempontjából mm, nagyon fontos számunkra ez a program nagyon jó lenne ezeket megnézni és ezeket is értékelni, hogyha a Jessica-t is fel tudná venni a Jeremy, Jeremy és a Jasmin mellé. Az jó lenne. Köszönöm szépen, Deutsch úr, Köszönöm szépen a kollégáknak a észrevételeit és a véleményét Elnök úr nagyon következetes és szigorú ülés vezetésében jelzett időpontot most már négy perccel e, túlléptük, hogyha megengedik, én nem is szeretnék visszaélni, sem az önök, sem a munkánkat segítő e, tolmácsok e, türelmével. Valamennyi itt felmerült kérdést azt gondolom, hogy a módosító javaslatok áttekintése kapcsán a jelentésbe tudjuk illeszteni. Nagyon fontosnak tartom, hogy Eh, amit képviselőtársam jelzett, eh, a mostani jelentés tárgyalásával párhuzamosan más parlamenti munka szervezetekben folyó eh, tevékenység az koordinált legyen. Éppen ezért, amit kedves képviselő úr jelzett, erre külön figyelemmel leszünk majd a jelentésnek a végleges formájának a kialakítása során, amikor a parlament elé terjesztjük. Ugyanúgy azt gondolom, hogy a konkrét programok felhasználásával, a konkrét programok hatékonyságának a megvizsgálását illetően, illetve egyes már eddigi sikeres programok tovább folytatásával kapcsolatos kérdések megtárgyalására ugyancsak a módostó javaslatok illetve a parlamenti vita során lesz majd lehetőség éppen ezért várom valamennyiük közreműködését a módosító javaslatok megfogalmazása során, során is, hogy utána itt a bizottságban, majd pedig a plenáris ülésen tudjuk befejezni a munkánkat. Köszönöm szépen. Grazie, vi ricordo che il termine proposto per gli emendamenti... Köszönöm szépen, a módosító javaslatok benyújtásának határideje február 11 és holnap találkozunk 15 óra 30-kor. Köszönöm.